Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. Kérem foglaljon mindenki helyet, és akkor elkezdhetjük a munkánkat. Nagy örömmel üdvözlöm Matshidizo Moeti doktort, a WHO Afrikáért felelős regionális igazgatóját. Ő bocvánai, és az első nő, aki a WHO Afrikáért felelős regionális igazgatója, a közegészségügy nagy veteránja, több mint 35 év nemzetközi tapasztalattal. 1991-től dolgozik a WHO regionális szervezeténél, igazgatóhelyettes volt, illetve különböző más posztokon dolgozott. Ez az eszmecsere lehetővé teszi majd, hogy a fenntartható fejlesztési célok közül az egészségügyel foglalkozzunk, így a sürgős egészségügyi kihívásokkal. Az afrikai parlamenti képviselőket is szeretném üdvözölni, akik az afrikai hétre kaptak meghívást. A pánafrikai parlament delegátusait kérem eh, álljanak fel esetleg. Aztán a nigériai parlament delegációját üdvözöljük önöket is. A marokkói parlamenti képviselőket üdvözöljük önöket és a tunéziai parlament delegációját. Nem hagytam ki egyetlen országot sem? Jó. Akkor még egyszer üdvözöljük Önöket, és kezdjük el az ülésünk munkáját. Természetesen mindenek előtt Moeti doktort kérném meg, hogy beszéljen a kihívásokról, illetve a tapasztalatairól a WHO regionális igazgatójaként öné a szó tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt európai parlamenti képviselők, illetve afrikai uniós képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy a pánafrikai parlamentből és több parlamenti, több, több afrikai ország parlamentjéből is érkeztek delegációk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy vegyek részt ezen az afrikai héten, és eszmecserét folytassak önökkel az afrikai közegészségügy helyzetéről. A legsúlyosabb egészségügyi problémákról fogok beszélni, hogy a legsúlyosabb kihívás a fertőző betegségek helyzete, továbbra is elég sok a gyermekágyi haláleset Afrikában, illetve mm, krónikus, nem fertőző betegségek is terjednek. Itt általában gyulladásos megbetegedésekről van szó, de általában két betegség kategóriára kell egyszerre reagálni. Tehát nagy privilégium, megtiszteltetés számomra, hogy önökkel eszmét cserélhetek, és együtt működhetünk az afrikai országokkal és az Európai Unióval. A betegségek okozta kettős kihívás terén a fenntartható fejlődési célok között van a betegségek visszaszorítása, és nagyon inspiráló helyzet, lehetőség ez most a betegségek megbeszélésére, a fenntartható fejlődési ágenda révén nagyobb figyelem került az afrikai betegségekre, és arra, hogy az egészséges életet hát előmozdítsuk az egészségügy a többi fenntartható fejlődési célral is összefügg, hiszen az egészségügyet befolyásolja egy sor tényező, illetve az egészségügyi helyzet a többi célt is meghatározza. Azt fontos elérni, hogy hogy olyan mechanizmusok alakuljanak ki, amelyek több ágazatra is kiterjednek, vagy legalábbis nem rontják az egészségügyi helyzetet, ezt próbáljuk elérni az SDG, vagyis a fenntartható fejlődési célok terén. Nagyon sok pénzt fektettek a közegészségügybe, remélem, hogy láthatóak a szlájdok az előző időszakban, és ennek a befektetésnek megvolt az eredménye, például sokkal kevesebb csecsemő hal meg, gyermek hal meg, a HIV fertőzöttek számának csökkent és is annak köszönhető, hogy jelentős pénzt fektettek a fenntartható fejlődés céljainak elérésébe. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak a nemzeti hatóságok által most tett kötelezettségvállalásoknak is, ugye egyre több pénzt kívánnak az egészségügyre fordítani, bár még nem elegendőt ahhoz, hogy minden országban meglegyen az egészségügyi alapellátás és az egészséges életmód terjesztése oly módon, hogy tényleg radikálisan csökkenjen a mortalitás a fenntartható fejlődési céloknak megfelelően. Új munkamódszereket, új eszközöket kell kialakítani az országoknak az egészségügyi programjuk keretében. Igyekszünk felgyorsítani a prevenciót és az egészségügyi ellátás kiépítését. Afrikában nagyon fiatal a lakosság, és engem nagyon inspirál a fiatalok kreativitása, az, hogy milyen gyorsan átveszik az új technológiákat, a kormány, a magánszektor is, így az egészség egészségügy is. Ugyanakkor a világban minden összefügg ma már. a járványok Nyugat-Afrikában három ország gazdaságát igencsak visszavetették, és az egész világ figyelmét felkeltették. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy mennyire össze vannak már kapcsolva az országok. Ugye az ebola járvány kialakulása óta folyamatosan foglalkoznunk kell azzal, hogyha kitör egy betegség, akkor ne váljon az járványá, illetve pandémiává, továbbra is tartunk tőle, hogy a világban kialakulhat egy pandémia. A legfontosabb betegségekkel foglalkoznék most, amelyek az afrikai lakosságot sújtják, és elmondanám, hogy mi a helyzet. HIV mindenek előtt. Tudjuk, hogy az afrikai régiót fertőzte meg leginkább a HIV a világon. A jelenlegi becslések szerint 25,5 millió afrikai HIV pozitív, kezelésre szorulnak annak érdekében, hogy a járvány ne terjedjen. Csak tavaly 1,2 millió embert fertőzött meg a hív, tehát továbbra is sokan fertőződnek meg, annak ellenére, hogy az antiretrovirális kezelés kiterjesztették nagyon sok emberre, még mintegy 12 millió ember nem fér hozzá Afrikában ehhez a terápiához tehát továbbra is meghalnak HIV pozitív emberek, mint a korábbi időszakban. Tehát a jelentős előrelépés ellenére igaz ez. A HIV-AIDS erőfeszítések ellenére a a HIV eh, vírus eh, továbbra is eh, veszélyes. Az egészségügyi rendszer Közép-Afrikában központosított, de tudni kell, hogy nem lehet csak az orvosokra hagyatkozni, mert nincs elég orvos, megfelelően képzett ápolók is megkezdhetik Kelet és Dél-Afrikában a HIV ellenes kezelést. Nyugat és Közép-Afrikában úgynevezett sürgősségi felzárkóztató programokat indítottunk be, hogy meggyorsítsuk az előrelépést. Nagyon optimisták vagyunk, és meg vagyunk győződve róla, hogy az AIDS, mint közegészségügyi probléma, Eh, az afrikai régióban eh, megoldható probléma. Eh, láthattuk, hogy a kezelés mennyire terjed, és a Global Fund az USA kormánya is támogatja ezt. Bízunk benne, hogy 23 millió ember, mind a 23 millió ember megkapja majd a kezelés, hogy ez a cél elérhető a nemzeti kormányoknak belföldi forrásokból is kell pénzt szánniuk a HIV ellenes programokra, és a decentralizációnak meg kell történnie. A fiatal lányok körében azonban még mindig növekszik a HIV fertőzöttek száma, tehát ami a nemi megoszlást illeti, a fiatal nők, idősebb férfiakkal való kapcsolatok miatt, illetve a, a szexuális kapcsolatokban felelhető hatalmi egyensúly hiány, um, erő egyensúly hiány miatt sokszor nem beszélhetnek erről a problémáról, ezzel még foglalkozni kell és uh, a régióban az intravénás droghasználók, illetve a férfiakkal, szexuális kapcsolatban lévő férfiak körében is nagy a probléma. Itt látható, hogy egy kis babának a vérét vizsgálják meg, hogy HIV fertőzött-e. Ugye sajnos anyáról gyermekre is terjed a HIV, ebben pozitív tapasztalatokat szereztünk. Tuberkulózis ez is egy olyan betegség, ami Afrikát aránytalanul nagyon sújtja. 25 százaléka a tuberkulózisoknak, TBC-seknek Afrikában e, él, és a hív fertőzöttek e, e, nagyon valószínű, hogy látens TBC-ben is szenvednek, és ez szokta végül megölni a hív fertőzötteket drogrezisztens, gyógyszerrezisztens TBC is kialakult Afrikában, és nagyon drága ennek a kezelése, hogy nagyon veszélyes ez. A TBC is olyan betegség, ami multiszektorális megközelítés szükséget, tehát szilik szilikózisnak kitettek eh, esetében, hát a port beszívó emberek, eh, az építőiparban dolgozók különösen kiszolgáltatottak, eh, illetve a, a börtönökben a túlzsúfoltság miatt a hív és a TBC is jobban terjedt. Hát új eszközöket kívánunk kifejleszteni a TBC esetében a kezeléseket, felgyorsítottuk a diagnózis készítést, feljavítottuk új eszközökkel. A TBC is eltűnhet 2030-ra, mint közegészségügyi probléma, hogyha a megfelelő beruházások megtörténnek. 40%-os finanszírozásról beszélhetünk. Moszkvában a múlt héten volt egy miniszteri találkozó a TBC-ről, és a moszkvai nyilatkozat kötelezettséget vállal a TBC terén tett erőfeszítések felgyorsítására, és egy magas szintű konferenciát tart az ENSZ is, hiszen a TBC nem eléggé felismert, a TBC jelentőségét nem ismerik fel eléggé, így Európában sem. Az államfők figyelmét szeretnénk felhívni erre, a e, finanszírozás, a figyelem, a TBC-vel való e, foglalkozás nem volt e, elegendő mértékű, például a hívhez képest. Az is fontos, hogy az embereket elérjük a lakóközösségekben, a ennek nagyon komoly hatása lehet, nagyon fontos a gyógyszerek árának csökkentése. Malária azt mondhatjuk, hogy a szubszarai Afrika a malária hazája a világban, 190 millió új eset van évente, 395 ezer haláleset a 2015-ös becslés. Nagyon nagy előrelépés történt az esetek számában, illetve a halálesetek csökkentésében a milleniumi fejlesztési időszak alatt országok, partnerek, Global Fund részvételével, más kezdeményezéseknek köszönhetően 6,8 millióval csökkent a maláriás halálesetek száma, és 663 millióval kevesebb megbetegedés történt. Új technológiákat is bevezettek, a gyermekek vizsgálatára például, ugyanis ők különösen fogékonyak a malária elkapására, a az inszekticidek révén többek között egy új védőoltás kipróbálása zajlik, és ezzel több országban szignifikánsan sikerül majd valószínűleg csökkenteni az esetek számát. Ami még a fertőző betegségeket illeti, az elhanyagolt trópusi betegségekről is beszélnék, a paraziták által terjesztettek álomkor, gínea, féreg, olyan betegségek ezek, amelyek különösen a kisjövedelmű falusi lakosságot sújtják, a mezőn, földeken dolgozó embereket, és ugye itt a szegénység bűvköréből nem tudnak kitörni, hiszen nincs megfelelő tisztaságú ivóvíz. 2012-ben Londonban szerveztek egy konferenciát a nemzetközi közösség, a kormányok, civil szervezetek, karitatív szervezetek úgy döntöttek, hogy felgyorsítják a munkát, több pénzt szánnak az elhanyagolt trópusi betegségekre. A cél az, hogy teljesen felszámolják ezeket a betegségeket, hogy ezeknek a betegségeknek egy részét, és megszabadítsák ezeket a közösségeket tőlük. Nagyon nagy örömmel állapíthattuk meg, hogy hogy Togóban a limfatikus filorázist például teljesen sikerült megszüntetni, Malaviban és más országokban nagyon közel állnak a teljes felszámoláshoz. A gyógyszergyárak gyógyszereket adományoznak a tömeges prevenciós programokra, oly módon, hogy a betegségeket teljesen fel lehessen számolni, és ne kelljen már rájuk költeni. 50 centet kell csak személyenként évente ezekre a betegségekre szánni, tehát nagyon jó a befektetési ráta. milyen járványok törtek ki, milyen vészhelyzetekről számolhatok be. Már beszéltünk az eboláról. Nagyon fontos, hogy azokra az országokra összpontosítsunk, ahol ki kell építeni az ellátási rendszert, aminek a révén a járvány kitörését nagyon hamar azonosítani lehet és meg lehet állítani körülbelül 100 közegészségügyi esemény történik évente, ahogy mi fogalmazunk, és a munkatársaink folyamatosan együtt dolgoznak a tagállamokkal annak érdekében, hogy ezek a fertőző betegség kitörése, kolera, ebola, különböző lázok, agyvelőgyulladás, dengeláz, illetve Madagaszkáron Pest is tört ki, nyilván hallottak róla, illetve vannak olyan területek, például Észak-Nigériában, vagy Közép-Afrikai Köztársaságban, ahol a felkelés miatt a hatóságok nem érik el a, a lakosságot, tehát ilyen helyeken a kanyaró, is probléma, aztán az antimikrobiális ellenállás és rezisztencia is probléma, ez egy globális mm, ö, probléma az antibiotikumok túlhasználatából következően, illetve a mezőgazdaságban is antibiotikumok antibiotikumokat használnak az éghajlatváltozás és okozója a betegségeknek, és hát általában elmondhatjuk, hogy az egészségügyi ellátás nem elég kiépített, nincs elegendő laboratórium, megbízható laboratórium, illetve reagáló képesség, amikor egy betegség felüti a fejét a kórházakban nincs elég ivóvíz, ke, kesztyű, olyan mm, segédeszközök, amelyekre szükség lenne. A WHO különböző módokon reagál annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az országoknak a képességeik javításában. Um, Úgy gondoljuk, hogy ezzel a nagy leterheltséggel együtt azt mondhatjuk, hogy komoly előrelépés történt a nemzetközi befektetéseknek, illetve az országok egyre nagyobb elkötelezettségének köszönhetően. Például a gyermekbénulás esetében sikerült a növekedést 2000-ben megállítani, és a legnagyobb kihívást jelentő országokban történt ez, Észak-Kelet, Nigériában, Afganisztánban, Pakisztánban a gyermekbénulás még létezik. A hadsereggel kellett egyeztetni, hogy a védőoltásokat adhassunk be. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen tevékenységem is lesz, tehát a legutolsó emberhez is megpróbálunk eljutni, hogy a betegségeket teljesen felszámoljuk. A TBC és a malária esetében is említettem, hogy megvan az esély rá, hogy teljesen kiiktassuk őket, Persze megbízható, szilárd egészségügyi rendszerre lenne szükség, hogy ne kelljen fizetni, amikor orvoshoz megy az ember, egészségbiztosítási rendszereket kell felépíteni az alacsony jövedelműek számára, hogy mindenki hozzá jusson a védőoltásokhoz, illetve az egészségügyi alap szolgáltásokhoz. Tehát, hogy az országokban ezek a képességek mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, ezt hívjuk univerzális egyetemleges hozzáférésnek. A Fontos, hogy a prevenció és a járványok kontrollja megvalósulhasson. A WHO egy keretet alakított ki, és az országokkal együttműködik. Összpontosított megközelítést alkalmazunk, ez a siker titka a prevencióban és a reagálásban, a közegészségügyi rendszerek képítésére is összpontosítunk. Annak érdekében, hogy jobb legyen az egyensúly, támogatjuk az országokat az egészségügyi rendszer erősítése érdekében. Ezen a szlájdon egy index látható, ami alapján megpróbáljuk megbecsülni hogy az alapvető egészségügyi ellátások tekintetében milyen az érintett országok lefedettsége. Látható, hogy jelentős különbségek figyelhetők meg. Nem tudom, hogy olvasható-e, de Algéria az az ország, amely esetében a 83 az érték, és a legrosszabb helyzetben Niger van, 100-ból csak 11 a 11 ez az érték, tehát nagyon alacsony az ország azon képessége, hogy alapvető egészségügyi ellátásban részesítse a lakosságot, tehát ezen kell dolgoznunk, amikor is megpróbálunk jobb feltételeket biztosítani, jobb anyagi forrásokra, humán erőforrásokra van szükség. Az afrikai országokban például nagyon nagy az orvosok, ápolók hiánya a WHO standardhoz képes, ahogyan azt annak idején definiáltuk, tehát itt nagyon sok munka vár ránk, és nagyon komoly befektetésekre van szükség, hazai szinten, illetve a nemzetközi finanszírozásra is. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy az afrikai régióval foglalkozó WHO részleg egy átalakítási menetrendet dolgozott ki, 47 országra kiterjesztve ezt, és jobban próbálunk hangsúlyt helyezni a különböző országok prioritásaira. Vannak olyan nagy országok, mint Nigéria vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság, és vannak kisebb országok, mint Lesotho vagy Sao Tomé és Principe, ahol teljesen másak a prioritások. Ezt a programot tehát azért fejlesztettük ki, hogy az eredményekre fókuszáljunk, és az eredményességet, a hatékonyságot javítsuk a rendelkezésünkre álló eszközök felhasználásával. Látjuk, hogy a helyzete tekintetben javul. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon sok mindent tanulunk a tagállamokkal együtt, arról, hogy hogyan létesítsünk olyan egészségügyi rendszereket, amelyek eredményeket tudnak felmutatni, és úgy értelmezzük, hogy egy integrált megközelítés az, ami leginkább a segítségünkre lesz e, ez tekintetben. Az Európai Unió is részt vett a programok kialakításában, az egészségpolitikai párbeszéd e, során az afrikai országokkal is e, együttműködünk, ami jó egy integrált megközelítés keretében. Egy flagship programot is létre szeretnénk hozni, amelynek köszönhetően remélhetőleg javíthatunk a gyermekhalandósági rátán, és visszaszoríthatjuk a krónikus betegségeket, a fertőző betegségeket. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a prezentációt ezt talán kívül érdekes áttekintést a helyzetről, illetve a kihívásokról. A kollégáimat szeretném megkérdezni, hogy hozzá szeretnének szólni, szeretnék-e kommentálni az eddig hallottakat. Childers képviselő. Köszönöm szépen. Nessa Childers vagyok, ír képviselő. Nagyon érdekes volt a prezentáció, és úgy gondolom, hogy mindig figyelembe kell vennünk, hogy mit tennénk az egészségügyi világszervezet nélkül. Gyakran magától értetődőnek tekintünk olyan szervezeteket, amelyek sokrétű munkát végeznek, de el kell gondolkodnunk azon, hogy mit tennénk, ha nem léteznének. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy véleménye szerint melyik az a terület, ahol leginkább további forrásokra van szükség az afrikai munkája során, hol van szükség további forrásokra. Köszönöm szépen ezt a kérdést, és köszönöm, hogy emlékeztetett arra is, hogy többet kell kommunikálnunk arról a munkáról, amelyet végzünk. Úgy vélem, hogy az országok szintjén jobb és nagyobb kapacitásra van szükségünk a WHO-nál. Általában egy kis csapattal dolgozunk, van egy vezető szakértő, általában nemzeti szakértők dolgoznak a különböző irodákban, a különböző programokon. Azt szeretnénk azonban, hogy magasabb szintű szakértelmet tudjunk felhalmozni a szakpolitikák kidolgozása szintjén, ez által a koordináció javulhat, és a kormányzatok munkáját is támogathatjuk. Tehát a szakpolitikák kidolgozása során van erre szükség, mert ezt követi a technikai segítségnyújtás. Tehát több kapacitásra van szükségünk, magasabb szinten, is, őszintén szólva jobb kapacitásra, hogy kezeljük az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos problémákat. Például a HIV vírus vagy a malária esetében a szakértők egy jól működő egészségügyi rendszerben kell, hogy dolgozzanak, tehát itt az országok szintjén kell főleg javítanunk a helyzeten. Köszönöm szépen, Mélen képviselő. Oui, merci beaucoup. Euh, Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm, asszonyom, medám, és nem medám szót kellene, vagy asszony szót használnom, hanem kedves kolléganő valóban nagyon fontos dolgokról hallottunk, alapvető dolgokról, nevezetesen arról, hogy struktúrált egészségügyi rendszerekre van szükségünk, olyan rendszerekre, amelyek igazán stabilan működnek. Ha nem így van, akkor soha nem juthatunk el olyan eredményekre, amelyeket elvárunk egy-egy egészségügyi rendszertől. Kérem szépen, az a kérdésem, hogy hogyan és milyen módon kellene fellépnünk ahhoz, hogy a az egészségügyi védelmi rendszerek tekintetében, és most nem epidémiákról, járványokról beszélek, tehát milyen eszközökre és módozatokra van szükség, hogy kiépítsünk egy ilyen általam jellemzett rendszert az afrikai kontinensre vonatkozóan, de nem csak arra természetesen, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy félrecsúszanak a dolgok olyan populációk esetében, amelyek nem képesek arra, hogy az ellátáshoz jussanak saját maguk, illetve a különböző súlyos helyzetek, kialakult akut helyzeteket kezeljék. Úgy gondoljuk, hogy ennek meg lenne a hozadéka Afrika számára, és úgy gondoljuk, hogy ez lehetővé tenni azt, hogy adott esetben ne csak egy adott országban legyenek lekötve, hogy egy adott kultúrában mozogjanak. Köszönöm szépen, asszonyom. Merci beaucoup. Je vais de... Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, megpróbálok franciául válaszolni a kérdésre. Szóval, ami a társadalom biztosítási védelmet illeti, és az egészségügyi védelmet, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent kell tennünk még a különböző országokban, a kormányzatoknak a szintén, a finanszírozásban és hát természetesen vannak különböző gágyaink, útmutatóink, elképzelésen és így tovább, de mindenképpen arról van szó, és mindenek előtt arról van szó, hogy politikai döntés szülessen. Olyan döntés, amely amellett kardoskodik, hogy kiépüljön egy mechanizmus, egy olyan társadalombiztosítási védelmi rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy a szegények háztartásai és a tehetősebbeknek a háztartásai finanszírozásában az ellátórendszer működőképes legyen. Ez egy politikai tartalmú döntés tehát. Ezen kívül ott van a stratégiai szempont is. Hogyan lehet a méltányosságot, az igazságosságot biztosítani? Ez pedig egy etikai dimenziójú döntés. Úgy gondolom, hogy együtt kell dolgoznunk valamennyien a különböző jó gyakorlatokkal, a különböző útmutatókkal, és hát láttuk azt, hogy bizonyos országokban már jól elindultak, Ruandára, Burundára gondolok többek között, és vannak tehát olyan jó tapasztalatok már Afrikában, amelyek reményt keltőek, és lehetőséget mutatnak arra, hogy helyileg képítsék a kellő társadalombiztosítási védelmi rendszert. És aztán a WHO a maga szintjén természetesen szintén kiáll ilyen eszméknek a védelmében, az európai iroda, meg az egyéb irodáink, regionális irodáink, és ennek keretében tudjuk megjelölni azt, hogy milyen lehetőségek léteznek az egészségügy finanszírozására. Aztán fokozatosan az országoknak a feladat az, hogy megvédjék, biztosítsák a védelmét a helyi lakosságuknak, és nyitva tartsák a hozzáférést az egészségügyi ellátórendszerhez. Úgy gondolom, hogy a magunk részéről mindig is figyelembe vettük azt, hogy milyen kulturális közegben működnek, dolgoznak az általunk vizsgált országok. Meg kell nézni azt, hogy hogyan élnek a helyi lakosok, mi az, amit már megéltek, mi az a tap, milyen tapasztalatuk van, és nincs lehetőség arra, hogy egy egységes modellt érvényesítjük. Ha nem így járnánk el, ha nem vennénk figyelembe a helyi szokásokat, hagyományokat, akkor kudarcra kerülne, kudarcra valót lenne a kísérletünk. Ezen kívül alkalmazkodunk is kell a stratégiánkban, a döntéshozatalokban kell, hogy segítsünk, kísérjük el őket ezen az úton, és úgy gondolom, hogy ezt jól megtanította velünk az ebola epidémia. Annak a járványnak a keretében pontosan így próbáltunk aztán már fellépni azért, hogy kezelni tudjuk ezt a járványt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Moeti doktor említette, hogy az egyik fő probléma, amelyel szembesülnek, az az, hogy kevés az orvos aki kezelni tudná a betegeket. Említette az orvos hiányt, mint fő problémát, amelyen szembesülnek, és ez a probléma olyan mértékű, hogy kénytelenek az ápoló nőkre hárítani olyan feladatokat, amelyeket más körülmények között orvosok végeznének el, amelyek az orvosok hatáskörébe tartoznak. Milyen megoldást tud elképzelni egy ilyen problémára? Úgy gondolja, hogy az, európai, hogy az intézményeknek többet kellene fektetniük az afrikai szakemberek képzésére? Vagy szükség van-e arra, hogy forrásokkal forrásokat kapjanak az európai országok, hogy az Afrikából érkező szakemberek itt szerezzenek orvosi diplomát, és ezt követően térjenek vissza Afrikába, ahol aztán kezelni tudják a betegeket. Köszönöm. Köszönöm ezt a kérdést. A WHO számos problémát megfogalmazott ajánlások formájában, például az orvos hiány problémájára. Azt javasoltuk, hogy az országok jelentősen kell, hogy fokozzák az orvosi és ápolói képzési programjaikat az országok szintjén, illetve külföldi programokat is ösztönözni kellene. Gyakran azt látjuk, hogy külföldre mennek külföldre küldik a képzésben résztvevőket, és az ottani körülmények miatt nem is térnek vissza, de arra ösztönözzük az oktatási intézményeket, hogy javítsanak a kapacitásukon, tehát egyértelműen megfigyelhető egy probléma rendelkezésre álló és képzésben részt venni tudó orvosok szintjén. Ezeket az orvosokat a rendszer kellene, hogy felvegye, ez azonban egy problémát jelent az hatóságok kapacitása, illetve a költségvetési korlátozások miatt, mert egész egyszerűen korlátozottak a források. Van egy programunk, amelynek, amelynek keretében támogatjuk az országokat annak érdekében, hogy javítsák a képzés szintjét és a képzettek számát, illetve a munkakörülményeket is, amelynek, amelyeknek köszönhetően a rendszer képes lesz majd ott tartani az embereket. Afrikában a az orvosok eloszlása is rendkívüli problémát jelent, például a városi és a vidéki térségek között, hiszen általában a városi térségekbe koncentrálódnak az országok, és gyakran ápolók azok, akik a falusi térségekben ellátják az orvosi feladatokat, és kevés ott az orvos. Tehát arra is szükség van, hogy képezzük az orvosi szakmában dolgozókat, tehát a kapacitást javítani kell, és azonnali lépéseket is meg kell tenni, hogy az alapvető egészségügyi szolgáltatás biztosítani lehessen a lakosság számára. Ez egy komoly fejlődést tesz szükségessé, egyes országokban már megtették ezeket a lépéseket. Láthattuk, hogy amikor a feladatok így oszlanak el, általában a felügyelet is jó, tehát lehetséges például a HIV vagy az AIDS kezelése során jó egészségügyi ellátást biztosítani az egészségügyi szakmában dolgozók továbbképzésével, hogy ők lássák el ezeket a feladatokat a vidéki térségekben. Tehát az űrt lehetséges betölteni, ezt a hiányt lehetséges pótolni. A közösségekkel való kommunikáció is kell, hogy javuljon, hiszen ők szerepet játszhatnak a megelőzésbe, illetve az alapegészségügyi ellátásban, amit a háztartások, illetve a közösségek szintjén is el lehet látni. Tehát azt mondanám, hogy arra törekszünk, hogy eh, a WHO eh, standardokat elérjük, javítsuk a helyzetet az orvosok, az ápolók eh, számának növelése tekintetében, sürgőségi ellátást is biztosítani kell, felügyelni kell az embereket, amikor ellátják a különböző feladatokat, és bővítenünk kell a kapacitást, hogy a szolgáltatásokat nyújtani tudjuk. például a, a, akik ugye császármetszést tudnak végrehajtani, az ő munkájukat is felügyelni kell. Köszönöm szépen, Balcó úr. Elnök asszony, köszönöm a szót. Sajnos újulag és újulag hallunk híreket arról, hogy Afrika mely országaiban van háborús helyzet, vagy dúlháború. Vannak országok, ahol alkalmanként a stabil állami működés sem biztosított, törzsi ellentétek, adott területen kérdés, hogy ki uralja azt. Ebben a helyzetben, az ilyen területeken van-e egyáltalán lehetőség az ön által említett egészségügyi orvosi küldetésnek a teljesítésére? Yes, um, uh, thank you very much for that question. I, I... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, olyan helyeken, ahol a kormány nem tudja ellátni a funkcióját, mert fegyveres konfliktus van, felkelés van, nagyon gyakran több országban is elhúzódó konfliktussal van dolgunk Afrikában. A nemzetközi közösséghez, a partnerkormányokhoz, nemzetközi szervezetekhez, civil szervezetekhez fordulunk. Ők tudnak egészségügyi alapellátást nyújtani. A WHO ilyenkor az egészségügyi szerepvállalók munkáját koordinálja. Tehát a különböző szektorokban

például ivóvíz, szennyvíztisztítás, egészségügy szereplők, vagy az oktatásban szereplők munkáját összehangoljuk más ENSZ partnerekkel, más kormányokkal is megpróbálunk egyeztetni, hogy koordináljuk az ő kontribúciójukat oly módon, hogy észszerűen meg tudjuk oldani például az immunizációt, a betegségek kitörését, áttörésének a megakadályozását, tehát mint szakmai szervezet a WHO ezt tudja tenni. Aztán az ENSZ is kiszokott nevezni egy külön koordinátort a vészhelyzetekben, és a WHO keretek között biztosítja a szakmai irányást az egészségügyi téren. Köszönöm szépen! Most pedig az afrikai parlamentek képviselőinek adom meg a szót. Turias Kali úrnak először a marokkói parlamentből. Igen, asszonynak. Jó napot kívánok! Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm, hogy a marokkói delegációt meghívták erre az eszmecserére a fertőző betegségek témájában a fenntartható fejlődési célok között a gyermekágyi elhalálozások, mortalitás csökkentése nagyon fontos, hiszen a nők egészségi állapota meghatározza a nők helyét a társadalomban. Marokkóban rengeteg erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy végül 35%-kal tudjuk csökkenteni ezt a rátát az elmúlt 5 évben. Még mindig magas az arány, 112 kettő százezer élőszülésre számítva tehát 72 százalékra csökkent ez. Ahogy a képviselők jelezték, az egészségügyi ellátás, az egészségügyi hálózat nagyon fontos szerepet játszik. Az országunkban a jogalkotás nagyon nagy hangsúlyt helyez az egészségügyi ellátásra, a lakosság 95%-a hozzáfér az egészségügyi ellátáshoz, így tudjuk a szegénységbe süllyedést, illetve a tömeges megbetegedéseket megelőzni. Ami az egészségügyi költségvetést illeti, némileg emelkedett, 6,5 százalékot tesz ki most, ez messze nem elegendő ahhoz, hogy megerősítsük a méltányos hozzáférést és az egyenlő hozzáférést, különösen falusi környezetben az ellátásokhoz Marokkó az egészségügyi védelemben, illetve a, a sürgős és fertőző betegségek prevenciójára külön tervel rendelkezik, és a nemzetközi erőfeszítésekhez is hozzájárul ezen a téren. Ezeket az erőfeszítéseket a WHO is támogatja, különösen az ebola válaszadás keretében a fertőző betegségek továbbra is közegészségügyi problémát jelentenek Marokkóban, alapvetően a szegénység miatt, és a veszélyeztetett lakosság, a migránsok, a befogadott migránsok körében különösen a fertőző betegségek között háromféle helyzetről számolhatok be. Az egyik, amikor Például a malária esetében, a kolera esetében és más betegségek esetében sikerült megfékezni a fertőzést, illetve a védőoltásokkal több mint 95%-os lefedettséggel. A második kategória az, ahol vannak erőfeszítések és programok, de továbbra is terjed a betegség, agyvelő, agyhártyagyulladás, TBC, illetve akut légzőszervi megbetegedése, kollektív aliment, élelmiszer megbetegedések, virális megbetegedések harmadik kategória, ahol újra felüti a fejét a betegség, és az intézkedések nem elegendőek. A továbbra is súlyos problémák között említeném a TBC-t. 27-28 ezer új esettel évente, különösen a városokban, és több mint 200 farmakórezisztens TBC esettel avec des poussées épidémiques dans les agglomérations périurbaines. Aztán más betegségek is ö, ö, súlyosan jelen vannak a városi körben. Meningitis ö, ö, szorványosan jelenik meg, de a halálesetek száma ö, súlyos, 8-12 százalék leptospirózis ezt is nyomon kell követni epidemiológiai szempontból. Ami a fellépéseket és intézkedéseket illeti, a megfékezett betegségek, például a lepra integrált stratégia tárgyát képezi ami a HIV-AIDS esetét illeti, nemzeti stratégia készült, és egy külön nyomon követési terv 86 óta 2010-ben 6000 esetet diagnosztizáltak 50%-át a nőknél, általában nem úton terjed, nem kábítószer használattal, preventív kampányokat végzünk a nők és a kiszolgáltatott veszélyeztetett fiatalok körében. Az anyáról gyermekre való átadás prevenciója is fontos, illetve a kórházakban való hív fertőződés, a terápiás ellátás is biztosított, de csak 48%-ára terjedt ki 2016-ban a betegeknek, 2010-ben még csak 16%-át fette le, úgyhogy van előrelépés, de folytatni kell az erőfeszítést, és pszichológiai, szociális segítséget is kell nyújtani a mm, lakó környezetben erősíteni kell a civil szervezetek fellépését annak érdekében, hogy az ENSZ AIDS célja 2020-ra 75%-os csökkentés megvalósuljon. Az egyik komoly akadálya a cél elérésének a stigmatizáció és a kriminalizáció, ezek a sötét területei 80%-ban szexmunkások, homoszexuális férfiak, intravénás droghasználók, fogvatartottak és migránsok kapják el a hívet ami a fertőző betegségeket továbbá illeti, fontos partnerséget alakítottunk ki a WHO-val. A WHO kezdeményezést indított az egészségügyi minisztériummal karöltve, közegészségügyi téren az egészségügyi politikák hatékonyságának javítására, illetve a határok nélküli egészségügyi ellenőrzések javítása érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Merci, merci beaucoup. Euh, next. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Ali Bakiki szenátornak szeretném megadni a szót a nigériai nemzetgyűlésből. Uh, distinguished chair, all protocols observed. There is an adage in Africa. Tisztelt elnök asszony, Afrikában azt szokták mondani, hogy az egészség gazdagság. Nigéria elkötelezett az iránt, hogy gondoskodjunk róla, hogy a lakosság egészségügyi állapota javuljon, tehát jobb ivóvízhez jusson, illetve alap egészségügyi ellátáshoz. We from the national... Parlamentként a nigériai nemzetgyűlés jóváhagyott egy törvényt, amely gondoskodik, hogy egy százalék a költségvetés egy, for, egy költségvetés források egy százaléka gyakorlatilag az egészségügyi szolgáltatásokra lesz fordítva. Nem tudom, hogy Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy jóvá hagytunk egy törvényt, és van egy nigériai egészségügyi biztosítási alap. A nigériai szövetségi kormány, illetve a helyi hatóságok működnek együtt ennek működtetése céljából, és bármit is teszünk föderális szinten, arra számítunk, hogy a kormány, illetve a többi szintű hatóságok is részt vennek ebben a munkában. Van egy nemzeti ügynökség, amelynek feladata az AIDS kontrollálása. Önök közül többen tudnak erről az intézményről, mert együttműködtek vele. Arra törekszünk, hogy az AIDS fertőzés okozta hatásokat enyhítsük. Vannak egészségügyi intézetek, amelyek minőségi egészségügyi szolgáltatást nyújtanak a lakosságnak, illetve képzést nyújtanak az orvosi, illetve az orvosi személyzet számára, és vannak vallási szervezetek is, amelyek részt vesznek ápolói, ápolóképző intézetek létrehozásában. Tehát humán erőforrásokat próbálunk így biztosítani fogászati ellátást, ellátásról is gondoskodunk. Aztán ott van a malária is, amely halálosabb ma, mint maga az AIDS. és arra törekszünk, hogy sterilizált szúnyoghálókat juttatunk el a szükséges intézményekbe, és megpróbáljuk az egészségügyi körülményeket javítani a megelőzés céljából. A parlament jóváhagyott egy jogszabályt, amely arról rendelkezik, hogy a fogyatékossággal élők számára könnyítjük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a gyógyszerekhez való hozzáférést, a közlekedést és a szállítást, és van egy másik intézet, amely egészségügyi alapellátást biztosít, alapvető eh, ellátásbeli problémákkal foglalkozik, és ez az ország egészében működik. Arra számítunk, hogy 2019-ben mindenki részesül majd egy alapvető, ilyen alapvető egészségügyi szolgáltatásban. Létrehoztunk egy intervenciós alapot is, amelybe körülbelül 1000 milliárdot fordít a kormányunk, és arra törekszünk, hogy az alapvető egészségügyelátást nyújtó intézményeket terjesszük az országban, hogy így javítsuk az ellátást. Továbbá van egy másik programunk is, amelynek célja a szegénység, a munkanélküliség visszafog, visszaszorítása, és ezt a programot úgy működtetjük, hogy a diplomások alapvető képzésben is részesülnek, hogy az egészségügyi dolgozókat képezhessék, tehát az oktatás hiánya miatt jelentkező probléma így enyhíthető, illetve az, az egészségügyi körülményeken próbálunk így javítani. Az elnök beiktatásakor azt nyilatkozta, hogy 1,5 milliárd dollárt kíván biztosítani az alapvető egészségügyi ellátó intézmények működtetése céljából. Elketőleztük magunkat a fenntartható fejlesztési célkitűzések mellett az ENSZ főtitkára, a nigériai hivatal igazgatója volt még mielőtt az MDG-kkel és a mostani SDG-kkel foglalkozott volna, tehát szükségünk van az együttműködésre. De nem feltétlenül a segélyek szempontjából, hanem a humán erőforrásokat, a képzést, a kapacitást kell javítanunk, hogy meg tudjunk birkozni a helyszinten jelentkező egészségügyi kihívásokkal, és hogy mi is tudjunk segítséget nyújtani más fejlődő országoknak. Köszönöm szépen! Most pedig önhöz fordulok, ha szeretnék kommentálni az elhangzott észrevételeket. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani a marokkói és nigériai parlamenti képviselőkkel, amiért megosztották velünk a, azt, hogy mit tesznek hazájukban, illetve milyen sikertörténeteket történeteket tapasztaltak, illetve tájékoztattak bennünket a marokkói helyzetről, például ami a gyermekágyi halandóság visszaszorítását illeti, vagy ami a nigériai helyzet Nigériában az alapvető egészségügyi ellátás javítását illeti. Amióta regionális igazgató lettem, azt hiszem, hogy Nigériában jártam legtöbbször, azt hiszem három alkalommal, néhány hónappal ezelőtt Najduguriban jártam. Egy kampányt kezdeményeztünk a gyermekbénulás és a malária, valamint az alapvető egészségügyi szolgáltatások helyreállítása céljából. Tehát tisztában vagyok a helyzettel, és a föderális szintű egészségügyi miniszterrel, valamint a kormányzókkal együttműködünk az alapvető egészségügyi ellátás fellendítése, illetve a finanszírozás céljából a Nemzeti Egészségügyi Biztosítási Program kiterjesztése kapcsán foglalkozunk azon kérdésekkel, amelyeket ön említett. Úgy gondolom, hogy az a stratégia, amelyet említett, arra vonatkozóan, hogy hogyan próbáljuk bevonni az ifjúságot ez valóban olyas valami, ami a fiatalok előnyére, illetve az egészségügyi ellátás előnyére válhat. Biztosíthatom önt, hogy szorosan együttműködünk a kapacitás építés céljából, hogy javítsuk a Nigéria intézmények kapacitását, annak érdekében, hogy eh, elláthassák eh, ezeket a feladatokat, és javíthassák a minőségű egészségügyi ellátást, aminek eh, komoly kihatása van az emberi, az emberi életek megmentése szempontjából. Először is szerettem volna megköszönni önöknek a meghívást, szerettem volna megköszönni a kérdéseiket, az érdeklődésüket, az észrevételeiket, és azt szeretném még elmondani, hogy az Európai Unió, az Afrikai Unió, a tagállamok és a parlamenti képviselők közti együttműködés szempontjából a finanszírozás formája a megfelelő fajta finanszírozás, amely méltányos egészségügyi ellátást biztosíthat, és az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést javíthatja. Nagyon fontos, és azt hiszem, hogy itt a parlamentben vannak különböző szervek, amelyek tájékoztatják önöket az ágazati fejlődésről, az ágazati előrehaladásról. A az ágazatok közti együttműködés, a kölcsönös bizalom növelése céljából olyas valami, amit mindenképpen ösztönözni szeretnék, és hangsúlyoznám az önök szerepét a döntéshozatal elősegítése céljából, és a jobb eredmények elérése olyas valami, ami mindenképpen közös cél. Azért vagyunk itt technikai ügynökségként, hogy bizonyítékokkal szolgáljunk, információt nyújtsunk a haladásról, illetve annak a hiányáról, és tájékoztatást adjunk a parlamenti képviselőknek, hogy javíthassuk az együttműködést, és végeredményben az emberek egészségét. Köszönöm tehát ezt a lehetőséget, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen én is, Mati doktor és szívesen látjuk, amikor Brüsszelben jár, és várjuk, hogy tájékoztasson bennünket a további haladásról. Jó munkát és sok sikert kívánunk önnek, és köszönjük ezt a nagyon érdekes tájékoztatást. Kedves kollégák, most következik egy eszmecsere a bizottsággal a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokról szóló csomagról. Ez a negyedik csomag, amiről jelenleg a szakmai munkacsoport egyeztetést folytat. Itt a kis haszongépjárművekről van szó, és szolgáltatási megfelelőség a fő kérdés, illetve más technikai kérdések is megvitatandók. Az Európai Bizottság Sikovska asszony van itt velünk, és meg is adom neki a szót 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyem és uraim, és köszönöm, hogy lehetőséget adnak arra, hogy elmondjuk a friss fejleményeket azzal kapcsolatban, hogy a, az Erdély negyedik csomagja terén mi történt. Talán emlékeznek rá, hogy tavaly életbe lépett a valós vezetésekről szóló új csomag szeptember 1 alkalmazzák. A úgynevezett harmadik csomagot a részecske számokra vonatkozóan, és most a negyedik vonatkozással foglalkozunk, ez pedig a szolgáltatás alatti konformitás témája tavaly, amikor a harmadik csomag készült, nagyon hasznos eszmecserét tudtunk folytatni az Európai Parlamenttel, úgyhogy bízunk benne, hogy most is így lesz. Több témával foglalkozik a készülő jogszabály. Kivetítettem a fontosabb szempontokat, amivel foglalkozunk. Először is megvizsgáljuk, hogy eh, hogyan lehet eh, ellenőrizni, hogy használat közben mit bocsát ki egy jármű, tehát a szolgáltatás alatti konformitás, tehát hogy amire jóvá hagyták a típust, olyan körülmények között milyen a kibocsátása, az értékelő eszközök felülvizsgálata is zajlik, egységes értékelési módszert dolgozunk ki, felülvizsgáljuk az úgynevezett marzsot, Két marzsot vezettünk be annak idején, van egy időszakos és egy konformitási tényező, az LDE négyes csomagjánál az eszközök konformitását, a PEN eszközök konformitását felülvizsgáljuk, illetve vannak bizonyos fennmaradó témák, amelyeket nem szabályoztak az előző csomagok, illetve a technológiában fejlődés történt, a hibrid járművek mérése ide tartozik például. Tehát körülbelül ezzel foglalkozik a felülvizsgálat. Most felírnám a figyelmüket arra, hogy mit is jelent a szolgáltatás közbeni konformitás, és milyen rendszert alakítunk ki. Tehát azt kívánjuk ellenőrizni, hogy egy jármű a teljes élettartama alatt mit bocsát ki, típus jóváhagyástól kezdve különböző bizonyítékok alapján. Itt most ugye kibocsátásokról van szó, az eszközök távoli érzékelés, pemek, szemek, illetve a gyártó és a jóváhagyó hatóság információi, harmadik szervezetek, civil szervezetek, fogyasztói szervezetek, régiók, önkormányzatok, települések által küldött adatok, Ezeket az adatokat most ellenőrizzük, hogy megbízhatóak-e, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet legjobban értékelni őket. Végül pedig évente egyszer az adatokat nyilvánosan közzé tesszük. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne többször használni évente, viszont az összesített információkat évente egyszer tesszük közé három fő célkitűzésünk van, az egyik a szolgáltatás alatti konformitás, illetve a beavatkozó a jellegű cselekmények kivizsgálása, illetve a blokkoló vagy kiiktató eszközök vizsgálata a piac felügyelet keretében. A harmadik ez a, ez a szlájd egy kicsit bonyolultnak tűnik, de nem annyira bonyolult valójában. Három ö, szerepvállaló van, az OEM, a GTA és a harmadik fél. Jobbra fönt látható, hogy ö, már ellenőrzött adatok érkeznek, aztán a típusjóvá adó hatóság van a középső hasában, és vannak független tesztelők is, lehet szó civil szervezetekről is, akiket akkreditálni lehet, ez fontos újdonság, tehát független felek is akkreditációt kaphatnak az input alapján, illetve annak az információnak alapján, amit kapunk, hogyha felmerül a gyanúja, hogy egy jármű nem felel meg, akkor a típus jóváhagyó hatóság vizsgálatba kezd, és hogyha kiderül, hogy nem felel meg, akkor a gyártónak orvosolnia kell a problémákat, és a beszámolót közé kell tenni, tehát a vizsgálat eredményét nyilvánosságra kell hozni. Tehát ez a szolgáltatás alatti konformitásra javasolt új procedúra, eljárás a részleteket még ki kell alakítani, erre vissza fogok térni az előadásom végén. A második dolog, amit említettem, hogy vizsgálunk, illetve amivel foglalkozunk, az értékelő eszközök megfelelősége, tehát az RDE um, adatokat ellenőrizni kell, hogy most értékeljük, hogy mi lenne a harmadik eh, módja az erdély adatok eh, eh, értékelésének, mert a jelenlegiek nem megbízhatóak, úgynevezett nyers evaluációs adatokkal dolgoznánk. Az M-ROAD és a CLEAR ugyanis nem feleltek meg a célnak. ahogy láthatták, és ahogy mondtuk, harmadik felek is tesztelhetnek, ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy mm, útmutatót készítsünk azoknak, akik hordozható kibocsátás mérést végeznek, vagyis pem dolgoznak. A JRC segítségével olyan útmutatót készítünk, ami a típusjóváhagyóknak, gyártóknak és harmadik feleknek is hasznos információkkal szolgál. Mivel útmutatóról beszéltünk, még egy dolog lehet érdekes az önök számára, talán emlékeznek rá, hogy az évek az év elején a kiiktató eszközökre is útmutatót készítettünk, tehát arról, hogy azokat hogyan szokták használni, ezeket az útmutatásokat is beletesszük az erdélye csomagba, kötelező erejűvé tesszük, nem mérlegelés tárgyává, hogy az erdélye keretében a kiiktató eszközökkel is foglalkozzanak. Végül a negyedik Erdélye csomag részeként a marzs felülvizsgálat is megvalósul. Két konformitási tényező van a jogszabályban, az egyik a PEMEK megfelelőségére vonatkozik 0,5-ös marzsal. Ezt évente felül kell vizsgálnunk. Ez az első felülvizsgálat, ami most zajlik. Bizonytalansági tényezőkkel foglalkozunk, több is van ilyen, ami miatt a PEM felszerelések által adott mérések nem mindig megbízhatóak, például a nitrogén, ez NOx esetében, meg más területeken. Több tényezőt soroltunk itt fel a szlájdon, az a lényeg, hogy nagyon részletesen áttekintjük, hogy a PEMek hogyan működnek, és milyen hatásuk lehet a, piac, a marzsra vonatkozóan. A JRC-tól megkaptuk a beszámolót, és ennek alapján értékeljük, hogy a marzsot miként lehet csökkenteni. Már a harmadik eh, csomag keretében szigorítottuk a PEM-re vonatkozó előírásokat, tehát a felszerelések eh, eh, szigorú feltételek alapján használhatók. Ennyit akartam a marzsokról mondani, hosszú távú célként pedig egy PEM normát, szabványt készítünk elő, hogy ugyanolyan specifikációk alapján működjenek, a JRC támogatja ezt a definíciós munkát. Tehát a PEM szabályozás lehetőleg részletesebb lesz az LDN e belül. Hol tartunk most? A negyedik RDL csomagot a Műszaki Bizottság elé márciusban, áprilisban, a tavasszal kívánjuk benyújtani. A jövőre szeretnénk, hogyha ezek hatályba is lépnének a WLTP második csomagjával együtt vezetnénk be a negyedik csomagot jövő ősszel. Pillanatnyilag ennyit tudok mondani, és természetesen nagyon szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now colleagues would like... Köszönöm szépen, most pedig a kollégák szólhatnak hozzá. Köszönöm szépen. Ami a megfelelőségi tényezőt illeti, a JRC vizsgálta a PEMS technológiák kapcsán, csökkentették 20%-ról 10%-ra ezt, tehát ez egy sokkal alacsonyabb megfelelőségi tényezőt jelent. Persze nem tudhatjuk még, hogy mi lesz a végleges döntés, de itt éves felülvizsgálatról van szó, feltehetően ez csökkenni fog, amint a technológia maga is javul. tudná e napra kész információt adni arról, hogy hogyan érkezünk el, illetve mikor érkezünk el valószínűleg az egyes megfelelőségi tényezőhöz. A másik kérdésem pedig arra a javaslatra vonatkozik, amely a különböző jármű csoportokra vonatkozik. Az Egyesült Államokban az EPA a járművek 30%-át szeretné ellenőrizni, itt a javaslat azonban a gépjárművek 5%-ára terjed ki. 30% természetesen sokkal jobb adatokat szolgáltathat, tehát nem tudom, hogy milyen indok húzódik meg az 5-ös, az 5% mögött. Eichhaut úr. Köszönöm szépen, nagyon nagyra értékelem ezt az információt, amelyet kaptunk az a negyedik csomagról, de természetesen ez alapján felmerül az emberben néhány kérdés. Nagyon is logikusnak tűnik, hogy amint megkapják az információkat a különböző harmadik felektől vagy hatóságoktól, nyilván validálni kell ezeket az összegyűjtött adatokat. A kérdés azonban az, hogy ki fogja ezt a feladatot elvégezni, mert már látom, hogy különböző felek nem, szeretnék, nem szeretik a harmadik felektől érkező információt, tehát azt hiszem, hogy ez a validációs folyamat is nagyon fontos lesz, nehogy eltűnjenek olyan adatok, amiket egyesek nem szívesen látnak majd. Ezen a részen egy kicsit gyorsan átugrott, amikor a validáció folyamatáról beszélt, de úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú lenne. Értem, hogy ami a tesztelést illeti, ezt különböző fordulókban kell elvégezni, de szeretném tudni, hogy hány ilyen akreditált folyamat létezik most Európában. laboratórium létezik most Európában. Szeretném tudni, hogy milyen mennyiségről beszélünk, milyen számról beszélünk, mert úgy tűnik, hogy visszatérünk megint a szokásos laboratóriumokhoz. Ami pedig a kiiktató eszközt illeti, tudja, hogy ez nagyon érdekes, ugyanakkor kritikusan értékelték ezt, amikor elkészítettük a végső jelentést a Dieselgate bizottságban, amelynek hivatalosan EMIS volt a neve, de voltak bizonyos aggályok azzal kapcsolatban, hogy hogyan értékelték ezeket az iránymutatásokat, mert úgy tűnik, hogy a megfelelőségi tényezőt lazán kezelték. Nem tudom, hogy volt-e változás ezzel kapcsolatban. Jó az, hogyha kötelező érvényű jogszabályokat határozunk meg, de az iránymutatások kidolgozásával kapcsolatban elhangzottak bírálatok. Tehát szeretném tudni, hogy hogyan módosították ezeket, mert hogyha továbbra is olyanok, mint januárban, akkor ez aggasztó. vannak az Erdély 1 és 3 között bizonyos tisztázatlan kérdések feltételekkel kapcsolatban. Ezek változtak-e? Ugyanis vannak olyan vezetési feltételek, amelyekben megállapodtunk az egyes csomagban, nem mondhatjuk, hogy ezek különösebben szélsőségesek. Folyik -e a vita tehát arról, hogy ezekről a feltételekről beszéljünk. Az ajánlásaink az EMISZ bizottságban kitértek arra, amit a parlament fontosnak ítélt meg, nevezetesen az, hogy meglepetésszerű tesztekre kerüljön sor. Tudom, hogy Európában szeretnénk mindent szabályozni, de a legjobb talán pontosan az, hogyha meglepetésszerűek a tesztek, és az ágazat nem tudja, hogy ezek milyenek lesznek, de így is teljesíteniük kell, hiszen ilyen meglepetésszerű tesztnek minden vezető aláveti naponta a járművet. Tehát folyik-e az egyeztetés arról, hogy a negyedik csomag tartalmaz ilyen rajtaütésszerű teszteket? Mert azt hiszem, hogy végeredményben ez nagyon is hasznos lenne. Köszönöm. That was all. Ennyi lett volna. Ki szeretne még hozzászólni? Ennyi lett volna, akkor most meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Kezdeném eh, két kérdéssel, mikor jutunk el az egyes megfelelőségi tényezőhöz. Mm, információt szeretnék nyújtani, illetve elemzést éves szinten, évente szeretnénk az elemzéseket végrehajtani, és ezt követően tudjuk megállapítani, hogy hova juthatunk el. De úgy gondolom, hogy amikor kell egy referencia érték a PEMS szempontjából, tehát azt próbáljuk megvizsgálni, hogy a PEMS a laboratóriumokban hogyan teljesít, Jelenleg 15 százalék nagyjából a különbség, ami csökkenhet. Ez azt jelenti, hogy 0,15% most a megfelelőségi tényező, ami még mindig adott. Tehát azt kérdezi, hogy ez lemegye az egyes szintre. A jelenlegi feltételek mellett valószínűleg nem, de feltételezhetjük, hogy jobban teljesít a technológia. Nem tudom megmondani önnek, hogy két vagy három év múlva jutunk el oda, de a célunk az az, hogy minél pontosabbak legyünk a PEMZ teljesítmény szempontjából. A második kérdése pedig a járművekre vonatkozott, hogy 30% vagy 5% kiterjesztettük a használat közbeni megfelelőség szempontjából a járművek családját, de hogy milyen százalékot fogunk a hitelesség érdekében tesztelni, nem vagyok biztos abban, hogy az 5%-ot és a 30%-ot összevethetjük, hiszen az amerikai rendszer némileg eltérő. Természetesen a típus jóváhagyás szintjén tesztelünk, míg ott csak a későbbi szakaszban tesztelnek. Tehát amikor a piacra kerülnek a járművek, nálunk már itt is léteznek tesztek. A jelenlegi típus jóváhagyási rendelettel az egész folyamatot át fogjuk dolgozni de azt hiszem van egy másik érv is. Az 5% nem csak 5%-ot jelent, hanem van egy elemzés, amely már korábban is megtörténik, egyfajta kockázat elemzés, amelynek során kiválasztjuk a különböző csoportokat. Ez a fajta információ is belekerül a folyamatba, és a hatóságok értékelik azt, hogy melyek azok a csoportok, családok, amelyek nagyobb kockázatot jelenthetnek, és ez alapján születnek a döntések. Úgyhogy elég erős érvelés húzódik meg a százalék mögött, ami valóban alacsonyabb értékű, mint az Egyesült Államokban, de a használat közbeni megfelelőség tesztelése egy költséges folyamat, tehát figyelembe kell vennünk, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni, és ezt össze kell vetnünk a tesztelés költségével. Tehát mi legalább meg tudjuk indokolni ezeket az adatokat, ezeket a számokat. Eckhout úr kérdése a validációra vonatkozott. Valóban ez egy nagyon jó kérdés. Mi is fontolgatjuk, hogy hogy lehetne, illetve hol lehetne legjobban érvényesíteni az adatokat, hogy a visszaéléseket elkerüljük, illetve a téves felhasználást. Figyelme vettük annak a lehetőségét, hogy a típus jóváhagyási rendszeren belül a fórum venné át ezt a szerepet. Vizsgáljuk a különböző szakmai csoportokat. Lehet, hogy egy harmadik fórumhoz fordulunk, minden esetre a döntések mögött a hitelesség kérdése fontos. Ma még attól tartok, hogy nem tudok egy kész választ adni, de dolgozunk azon az eszközön, amelyen validálhatjuk az információt. Ami pedig a laboratóriumok akrétálását illeti, a szlájdon azt hiszem kétszer is említettük az akreditált laboratóriumokat. Először is vannak ugye műszaki szolgáltatók, amelyek elvégezhetik a típus jóváhagyó hatóságok munkáját, és a típus jóváhagyás keretében lesz, lesznek akreditált technikai szolgáltatások. Itt tehát intézményesített folyamatokról van szó. Felmerült a kérdés, a harmadik független laboratóriumok akreditálásával kapcsolatban. Ezek akreditálása folyik, jelenleg azonban nem tudom megmondani, hogy hány laboratórium kapott akkreditációt, de a folyamat még nem zárult le, és amint friss információink lesznek, ezeket nagyon szívesen megosztjuk önökkel, azzal kapcsolatban, hogy ki, kapott, ki kapta meg ezt az akkreditációt, tehát a munka területen még folyik. Ami pedig az iránymutatást illeti, pontosabban kellett volna fogalmaznom, amikor azt említettem, hogy az iránymutatás bekerül a negyedik jogszabályba, hiszen tudják, hogy ez két elemből áll, egyfelől a kiiktató eszközökből, hogyan kezeljük ezeket a kiiktató eszközöket, és vannak az egyéb kibocsátási stratégiák, mi indokolja ezt? Úgy gondoltuk, hogy az iránymutatás egy átalakuló folyamat, ez nincs kőbe vésve, tehát nem kell megvárnunk egy másik jogalkotási folyamatot, hogy az iránymutatásnak ezt a részét módosítsuk. Elmondhatom önnek, hogy a gyakorlatot, illetve annak alakulását figyelembe vesszük, amikor az iránymutatást átdolgozzuk, megpróbáljuk ezt úgy alakítani, hogy az jobban tükrözze a jelenlegi helyzetet. Ami pedig határérték feltételeket illeti, nem tervezzük azt, hogy ezeket a feltételeket megváltoztassuk, Ez némire kapcsolódik egyébként a második kérdéshez, a meglepetésszerű tesztekhez. Minden, ami a határérték fölött van, az kapcsolódik a kiiktató eszközhöz. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az 5%-os marzs megfelelő, nem szabályhatjuk, nem szabályozhatjuk a ezeket a körülményeket a túlzott vezetési körülmények között. Ami a negyedik csomagot illeti, legalábbis nem szándékunk módosítani ezeket a vezetési feltételeket. Ami azonban releváns az az, hogy hogyan próbáljuk felkutatni ezeket a kiiktató eszközöket, és milyen mechanizmusokat használunk ehhez fel. Szeretném leszögezni, hogy a használat közbeni megfelelés nem a meglepetésszerű tesztekről szól. Ennek tükröznie kell azokat a teszteket, amelyeket a típus jóváhagyási folyamat során végre hajtottak. Ugyanakkor, ami a piaci felügyeletet illeti, lesz lehetőség arra, hogy tovább lépjünk ezen a kereten, és túlmenjünk azokon a határokon, amelyek a megfelelőségi tesztek szempontjából relevánsak. Azt hiszem tehát, hogy jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy felkutassuk az esetleges kiiktató eszközöket nem az IRC-vel, hanem a piaci felügyelettel, az ellenőrzéssel. Tehát az eszközök jelenlegi állapota alapján Bízunk abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátoztuk a visszaélések lehetőségét. Ez természetesen nem olyas valami, ami mindörökre biztos lesz, éppen ezért felülvizsgáljuk a jogszabályokat, de úgy gondoljuk, hogy a piaci felügyelettel, illetve a megfelelőségi eljárással és engedélyezéssel biztosítani tudjuk azt, hogy a járművek úgy teljesítenek, ahogy azt mi szeretnénk, és ahogy arra számítunk. Köszönöm. Mr. Dance? Dance úr. Köszönöm, csak vissza szeretnék térni a megfelelőségi tényezőre. Ugye most nagyon nagy a szakadék, a technológiai képesség, a ben a PEM technológia igen belül miért kell megvárni a felvizsgálat végét, mikor tudjuk, hogy milyen nagy az eltérés, miért nem hát nyilvánvaló, hogy évente felül kell vizsgálni a technológiát magát, de hát hogyha a megfelelőségi tényező esetében tudjuk, hogy jobb eredményt is adhatna a technológia, mire várunk? Kérem válaszoljon. Igen. Szóval emlékeztetnék, hogy két megfelelőségi tényező van, és egy marzs, amiről most beszéltünk, tehát a csökkenő értékek, az egy marzs. A másik megfelelőségi tényező pedig magukra, a PEM-ekre vonatkozik a 2.1-es, viszont időszakos, tehát az magától 2020-2021-ben kiiktatásra kerül a járműtípusoktól függően az új járművek esetében. ez nem eszközhöz kötődő. Ugye erről nagyon kiterjedt vitát folytattunk, amikor a megfelelőségi tényezőket meghatároztuk. Az egyesnek semmi köze a PEM-hez, a második viszont kifejezetten azokra vonatkozik. Tehát azt a másodikat felülvizsgáljuk rendszeresen, az első viszont 2020-tól kiiktatásra, kivezetésre kerül 2021-től bizonyos elművek esetében. Jó, hát akkor köszönöm szépen ezt az eszmecserét, és át is térünk a következő napi rendi pontunkra, ami pedig egy rendelettel kapcsolatos, az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásról van szó. Tehát ez egy végrehajtási eszmecsere lesz a bizottsággal, az élelmiszerbiztonsági jogszabályokról. Alexandra Kolakoglut üdvözöljük, a Sante főigazgatóság részéről. Nincs még itt, nem érkezett meg? Van-e valakinek információja arról, hogy mikor várható? Yeah. Well, we have to meg kell várnunk az Európai Bizottságot, egy kicsit gyorsabban haladtunk a tervezetnél, úgyhogy 10 percet kell most várnunk amíg Nikola Kopulu asszony megérkezik, és akkor elkezdhetjük az eszmecserét.

Everyone, thank you. <laughs> um, so, dear colleagues. Szóval, kedves kollégák, ahogy már említettük, ugye a következő napi rendi pont eszmecsere az élelmiszerbiztonsági jogszabályokról, a bizottság képviselőivel, az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról van szó és a rendelet rendelkezései szerint haladunk majd. Ennek alapján vesszük át a kérdéseket, és minden egyes témánál megadom a szót a bizottságnak, hogy ismertesse a helyzetet, és a képviselőknek lehetőségük lesz észrevételt tenni, további kérdéseket feltenni. Hát először is a tájékoztatási gyakorlatokról, tisztességes gyakorlatokról lesz szó, akkor először a bizottsági, a szó tessék. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm a meghívást az MV szakbizottságtól, így lehetőségünk nyílik arra, hogy az élelmiszer tájékoztatásról részletesen eszmét cseréljünk, hiszen egy csomó minden függőben van. Görling asszony a tisztességes tájékoztatási gyakorlatra kérdezett rá. A kérdés az, hogy free from címke, tehát a mentes valamitől használható-e a piacon. Emlékeztetnék a jelenlegi jogszabályi háttérre. Mindenek előtt azt kell látni, hogy bizonyos összetevők hiányát fel lehet tüntetni önkéntes módon, de be kell tartani azt az általános feltételt, a, szabályozást, a 36-os cikket a rendeletben, ami az önkéntes tájékoztatásra vonatkozik. Az önkéntes tájékoztatás nem vezetheti félre, a fogyasztót nem lehet kétértelmű, félrevezető, és releváns tudományos alapokon kell nyugodnia. A 7.1c rendelet paragrafus alapján akkor félrevezető a tájékoztatás, hogyha azt állítják egy élelmiszerről, hogy bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik, miközben az összes ilyen élelmiszer rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Tehát, hogyha pálmaolaj mentesnek tüntetünk fel egy olyan terméket, ami egyébként sem tartalmazna a pálmaolajat, akkor ez a tájékoztatás nem felel meg az előírásoknak. Emlékeztetnék az alapelvre, hogy a tagállamoknak kell az EU élelmiszer jogszabályait megvalósítani, illetve ellenőrizni, hogy azok összhangban vannak-e az elvárásokkal tehát a jelenlegi szabályok úgy gondoljuk, hogy megfelelően garantálják a félrevezetés tilalmát, ezért a bizottság nem tervezi további intézkedések meghozatalát ezen a téren. Köszönöm. Valakinek van ezzel kapcsolatban észrevétele? Görling asszony? Igen, köszönöm. Akkor csak egy nyomon követő kérdés. Nem tudtam, hogy a 36-os cikk ennyire konkrét lenne, illetve a 36-os cikk alapján nem tudom, hogy milyen intézkedéseket hoztak. Szerintem egy csomó termék a piacon nem felel meg ennek a szabályozásnak. A bizottság aktualizált útmutatásokkal is szolgál a tagállamoknak, hogy megakadályozza az ilyen szerintem félrevezető tájékoztatás elszaporodását a címkézésben? Ezt a tendenciát meg lehet állítani? A bizottság tudna ezzel foglalkozni? Esetleg riaszthatná a tagállamokat, hogy a 36-os cikket be kell tartani e területen? Legyen kedves válaszolni, vagy valaki más. Köszönöm. Tehát ahogy említettem, két rendelkezés vonatkozik erre. A 36-os cikk az általános kritériumokat határozza meg. Ön joggal mondja, hogy ez nem annyira pontos vagy konkrét rendelkezés. tehát a végrehajtó hatóságnak kell megítélni, hogy mi az, ami félrevezető vagy kétértelmű. Ugyanakkor ezt együtt kell olvasni egy másik cikkel, ami szintén szerepel a kérdésben, a 7.1c. Itt egyértelműen leszögezték, hogy ha hangsúlyozzák egy olyan összetevőnek a hiányát vagy jelenlétét, amikor minden hasonló termékre igaz ez, az félrevezető. Tehát, hogyha azt a benyomást keltjük a fogyasztónak, hogy ennek az élelmiszernek valamilyen különleges sajátossága van, akkor az félrevezető tehát a 36-tal, 35-ös cikkel együtt olvasva kell alkalmaznia a végrehajtó hatóságoknak ezt a 7-es cikket. a mentes valamitől, vagy valaminek a felhasználásával készült jellegű tájékoztatások esetében a 36-os cikk általános rendelkezés, a tagállamok nem kérték, hogy adjunk nekik konkrét útmutatást. A gyakorlat eddig az volt, hogyha a tagállamok útmutatást kérnek, akkor a vita Fórumon, az állandó bizottságban vagy a címkézés munkacsoportban vetik fel, és akkor a jegyzőkönyvben feltüntetjük, hogy egy adott típusú tájékoztatás félrevezető le, de pillanatnyilag nincs szándékunkban külön útmutatást kiadni a 36-os cikkről. Köszönöm szépen. Nincs további kérdés, akkor átléphetünk a következő témára, ami az élelmiszer címkék olvashatósága, tehát a betű méret a bizottságnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Ez a kérdés egy olyan témát érint, amelyet hosszadalmasan megvitattunk a társjogalkotóval a jogszabály elfogadása során hosszas vitákat követően abban a szabályban állapodtunk meg, hogy olvasható kell legyen az élelmiszer címke, ez kétségtelen, és a döntés arra vonatkozott, hogy az olvashatóságot különböző tények ötvözeteként definiálja. Itt a betűméret, a szóköz is számít, illetve az információ prezentációja. Tudják, hogy van egy minimális betűméret, amelyben megállapodtunk, nyilván bizonyos rugalmasságot biztosítva a csomagolást figyelembe véve. Ez a példa nem azt jelenti, hogy mindig egyszerű biztosítani az olvashatóságot, különös tekintettel a kisebb csomagolású termékekre, és figyelembe kell venni azt is, hogy a gyakran több nyelven kell megjelentetni a címkén az információt. Tehát a bizottsághoz intézett kérdés az, hogy Elképzelhetőnek tartjuk-e azt a lehetőséget, hogy a címkék helyett más módon nyújtsuk ezt az információt az előre csomagolt élelmiszer termékeken. A rendelet értelmében, illetve annak megfelelően, ami jelenleg alkalmazandó, azt kell mondjuk, hogy a kötelezően megjelentetendő információ meg kell, hogy jelenjen a címkén, vagy magán a csomagoláson. Ez a jelenlegi jogszabály, ez azt jelenti, hogy bármilyen más úgynevezett alternatív címke nem felel meg jelenleg a hatályos rendelkezéseknek. Csak kiegészítésképpen lehet ezeket megadni a címke kiegészítéseként hogy ez a jogszabály változhat-e, és lehetővé teheti-e egy másfajta módon az információ megjelentetését, ezt meg lehet fontolni. Emlékeztetném önöket arra, hogy az élelmiszerek tájékoztatásáról szóló rendelet ezt lehetővé teszi, tehát van egy ablak a jelenlegi jogszabályban, amely az alternatív információt is lehetővé teszi. Két lépésben kellenek megtörténnie. Ez azt jelenti, hogy a bizottság mindenek előtt döntést kell hozzon arról, hogy a delegált jogi aktusban melyek lennének a kritériumok, amelyeket követni kellene, és ezt követné egy végrehajtási jogi aktus. Tehát a lehetőség fennáll, és szükségessé tenné a jelenlegi jogszabályok módosítását, de a jelenlegi jogszabályok értelmében erre nem nyílik lehetőség. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? Tolics úr, nem? Tolics úr volt az, aki feltette ezt a kérdést, ezért adnám meg neki először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Átváltanék Horváth nyelvre. Elhangzott a kérdés, semmi konkrétat nem tudok ehhez hozzátetni. A kiegészítő információt figyelembe kellene vennünk, főleg ami a címke olvashatóságát illeti, ahogyan elhangzott. Ez a lehetőség fennáll a kötelező címke kiegészítéseképpen úgy gondolom, hogy jó ötlet lenne kiegészítő információt nyújtani a fogyasztóknak a termék származásáról és tartalmáról. Köszönöm szépen, ennek kapcsán szeretnék egy kérdést feltenni, amely hátul szerepel a sor végén, de kapcsolódik ehhez a kérdéshez. A rendelet meghatározza, hogy a bizottságnak részletes előírásokat kell meghatároznia a kötelező információk olvashatóságát illetően, de határidőt nem szabtunk, ezért a bizottságtól azt szeretném tudni, hogy kész egyáltalán arra, hogy további kritériumokat határozzon meg az élelmiszerek információjával kapcsolatban. Itt ugye a a sorok közti távolság, a betűk közti távolság, a szóköz, ami nyilván a hozzájárul az olvashatósághoz. Szeretném emlékeztetni a kollégákat arról, hogy a korábbi ciklusban, az előző ciklusban az olvashatóság nem volt definiálható, éppen ezért egyéni kritériumokat kellett meghatározni. A három oldalú egyeztetés során azonban csak a betű méretben tudtunk megállapodni, ezért további kritériumokat, illetve további előírásokat kell a bizottságnak meghatározni a kritériumokról. Köszönöm. Még valaki? Akkor a bizottságnak adom vissza a szót. Valóban Zomer asszony feltette egy általánosabb kérdést a különböző bizottságot érintő kötelezettségek nyomon követéséről, de ezt egy konkrét pontnál válaszolnám meg. Először is azt szeretném elmondani, hogy valóban nincs határidő. A bizottság nem kezeli prioritásként ezt a kérdést jelenleg, ezért nem tartja fontosnak most az olvashatóság kapcsán új előírások elfogadását. Elismertük, hogy az olvashatóság nem pusztán a betűmérettől függ. Éppen ezért, és egyébként ez az Európai Parlament módosítása volt, bekerült az, el, az olvashatóság meghatározása. Tehát az eredeti bizottsági javaslathoz képest megőrizzük a betű méretet, amelyet meghatározunk, valamint az olvashatóság meghatározását, amelyhez már más kritériumok és tényezők is kapcsolódnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Noha egy címke a minimális betűméret eh, tekintetében megfelel az előírásoknak, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy megfelel az olvashatóság követelményeinek is, ugyanis eh, az ellenőröknek figyelembe kell venniük egyéb kritériumokat is. Például, ha van egy címke, amely eleget tesz a betű méret követelményeinek, ugyanakkor eh, a betű színe és a háttér közti kontraszt nem teszi lehetővé az olvashatóságot, akkor az olvashatóság definíciója alapján az, az illetékes hatóságnak meg kell határoznia, hogy olvasható-e vagy sem. Nem határoztuk meg konkrétan, hogy a sorok közti távolság vagy a ö, karakterek közti távolság mekkora, de úgy hisszük, hogy lehet biztosítani az ágazati szereplőknek azt, hogy olvasható méretű címkéket készítsenek, és szankcionáljuk azokat az eljárásokat, amelyek nem tesznek eleget az olvashatóságnak való megfelelőség előírásának. Észszerűnek tartjuk, hogy értékeljük azt, hogy a hatályos jogszabályok hogyan biztosítják az olvashatóságot, és ezt követően további szabályok kidolgozására is lehetőség nyílhat, de bizonyos időt kellene biztosítani ahhoz, hogy meggyőződhessünk arról, hogy beválik-e ez a jogszabály. Mindenesetre ez egy jogi követelmény, és úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kell vennünk, de a bizottság ennek most nem tulajdonít elsőbséget. Köszönöm, akkor ezzel áttérünk a harmadik témára tehát a nano anyagok feltüntetése, ezzel kapcsolatban három kérdés érkezett a bizottsághoz, tehát a nano címkézési előírásokkal kapcsolatban, tessék. Igen, tehát mind a három kérdés azokra az auditokra utal, amelyeket négy tagállamban hajtottunk végre. Franciaország, Görögország, Litvánia, Portugália 2017-ben az élelmiszer címkézés tárgyában. Igaz, hogy a jelentés, ami a franciaországi auditról számol be, valóban beszámol nano címkézési szempontokról is. A másik három ország auditja azonban nem foglalkozott a nano összetevők feltüntetésével. Azt kell, hogy mondjam, hogy az auditokat úgy hajtották végre, hogy megfeleljenek annak az általános elvárásnak, hogy a címkézési szabályok betartását ellenőrizzék, de mivel az auditok nagyon sok mindenre kiterjedtek, az Európai Bizottság és az ellenőrző EU hatóságok bizonyos rendelkezésekre helyezték a hangsúlyt, allergének, szavatossági idő, illetve tápanyag, nyilatkozat, származási ország. Tehát ezekre a területekre kellett összpontosítani. A francia jelentésben azért szerepel a nanoösszetevők feltüntésének témája, mert Franciaország saját kezdeményezésére felvetette ezt, ugyanis Franciaországban egy projekt zajlott, ami ezzel volt kapcsolatos. 2018-ban újabb auditokat kívánunk végezni, megint négy tagállamban, és ekkor lesz alkalma az Európai Bizottságnak, amennyiben érdemesnek ítéli meg bizonyos más rendeletbeli rendelkezésekre összpontosítani, így a nanoösszetevők feltüntetésére például. Rendben, kérdések? Van-e kérdés? Nincs, akkor következik a következő téma. A származási ország eredet. Itt van néhány konkrét kérdés. Akkor először kérnénk, hogy kommentálja a kérdéseket, és aztán további kérdéseket lehet feltenni. Köszönöm szépen. Kaptunk Zommer asszonytól két kérdést, illetve Paulicsi úrtól azzal kapcsolatban, hogy az úgynevezett cool, vagyis az önkéntes eredet feltüntetés terén hol tartunk, és Paulucci úr összeköti ezt a nemrégiben nemzeti szinten hozott intézkedésekkel az eredet feltüntetésére vonatkozóan. A bizottság eh, nem sokára a végére ér a belső munkájának nagyon hosszú eh, eszmecserét folytattunk a bizottságon belül és a tagállamokkal, aztán a bizottság más szolgálataival, és úgy gondoljuk, hogy most már sikerült nyugvó pontra jutnunk. Nagyon hamarosan eh, szövegtervezetet fogunk közzétenni a feedback címszó alatt a jobb szabályozás Better Regulation portálon. A VTO-t eh, értesítjük, és aztán a tagállamokhoz eljuttatjuk az állandó szabályozó bizottságon keresztül, bízva benne, hogy meg lesz a minősített többség, és szavazhatunk. Tehát terveink szerint figyelembe véve a különböző eljárási szakaszokat, abban bízunk, hogy ezt a végrehajtási rendeletet 2018 első felében el tudjuk fogadtatni. Ehhez ugye minősített többségre van szükség. Esetleg a címkézésről, eredet feltüntetésről. Ugye kaputó úr és Játemáki asszony az Európai Parlament állásfoglalására hivatkozik, amit 2016-ban fogadtak el, és ami a kötelező eredet feltüntetés kiterjesztését kéri más termékekre. És itt azt kérdezik a bizottságtól, hogy mi a helyzet ezzel, az állásfoglalást mi követi én csak arra tudok emlékeztetni, hogy milyen munkát végzett el eddig az Európai Bizottság az eredet feltüntetés terén. Különböző jelentéseket készítettünk a rendelet alapján, megvalósíthatóság, a kötelező eredet feltüntetésre bizonyos élelmiszer kategóriák esetében, bizonyos összetevők esetében, vagy amikor egy összetevő, egyedüli összetevő, vagy több mint 50%-át teszi ki egy terméknek, ez a végrehajtási aktus javaslat még nem végleges a beszámolóinkból kiderül, és ezt többször el is mondtuk, hogy a különböző termékek kötelező eredet feltüntetése nagyon széles körű hatásokkal jár, nagy administratív terhet jelent, és az EU kereskedelmi versenyképességét is befolyásolhatja. Ezt mondtuk válaszként az EP foglalására is, és megismételjük, hogy mi az önkéntes feltüntetést preferáljuk, így a fogyasztóknak lehetőségük van olyan terméket találni, ami egy bizonyos erről származik, hogyha olyat akarnak, de nem befolyásolja károsan a versenyképességet. Hét tagállam, Franciaország, Olaszország, Litvánia, Finnország, Görögország, Spanyolország, Portugália, már elfogadták és alkalmazzák úgynevezett kísérleti jellegű nemzeti projektjüket, és csak a tej, illetve tejtermék, hús és hústermékek esetében alkalmazzák. A kipróbálási időszak végén a nemzeti experimentális vagy kísérleti projektjükről beszámolnak az Európai Bizottságnak, így lehet megvizsgálni a belső piaci hatásokat. Ez kombinálva az auditok eredményével, amit különböző tagállamokban végzünk, lehetővé teszi, hogy a bizottság megítélje, hogy új jogszabályokra szükség van-e az EU szintjén etéren. Szóval van itt még egy utolsó kérdés az eredet feltüntetéssel kapcsolatban, ez konkrétabb, technikaibb. Tolics, Tolika képviselőtől érkezett a homogén termékek ről, amikor két azonos termék különböző helyről érkezett, különböző eredetű, de összekeverik őket. Szeretném hangsúlyozni, az élelmiszer tájékoztatási rendelet alapján az eredetet mindig fel kell tüntetni, hogyha a fel nem tüntetés félrevezetné a fogyasztókat. Ez minden élelmiszer termékre, a homogén és heterogén termékekre egyaránt vonatkozik. Az élelmiszer tájékoztatási rendelet első ízben az élelmiszer szabályozás történetében azt írja elő, hogy a az élelmiszer származási országát az EU vámszabályok szerint kell feltüntetni élelmiszereknél, hogyha több országból ered egy élelmiszer, akkor az utolsó jelentős feldolgozás helyszín országa kell, hogy feltüntetve legyen. Egy delegált rendeletben az EU vámkódex alapján az Európai Bizottság ítéli meg, hogy mi számít az utolsó jelentős feldolgozásnak az élelmiszertermékek esetében, hogyha a, meg, a kritériumok szabályoknak megfelelő a tájékoztatás, de akkor a félre vezető jelleget esetenként vizsgáljuk meg, és figyelembe vesszük a különböző feldolgozási szakaszokat. Egyes élelmiszertermékek, és itt most mondjuk az olívaolaj vagy a méz esetére gondolok, ami a kérdésben szerepel, külön specifikus szabályozás vonatkozik a származási országra, agri területről van szó. Olívaolaj esetében konkrétan, hogyha több országból érkezik az olívaolaj, akkor van némi rugalmasság, föl lehet írni a termékre azt, hogy EU, vagy az összes országot fel kell sorolni. A méznél is hasonló a helyzet ott is van némi rugalmasság. Hogyha nem egy országból érkezik a méz, akkor vagy EU-t írnak fel, vagy nem EU-t írnak fel, de hogyha görög mézet olasz mézzel kevertek, és a százalékos arány szerint 70 százalékban görög a méz, és az élelmiszeripari cég azt mondja, hogy megfeledkezünk a 30%-ról, és ráírjuk, hogy görög méz, akkor az nem felel meg az előírásoknak. Tehát vagy az összes országot fel kell tüntetni, vagy annyi rugalmasságot enged meg a szabályozás, hogy EU, illetve nem EU származású vagy eredetű. De hogyha egy országot kihagynak, egy másokat feltüntetnek, az félrevezető. A bizottság nem szándékozik további intézkedéseket hozni, mert úgy ítéljük meg, hogy az aggályokat megfelelően kezelik a jelenlegi szabályok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni? Senki? Köszönöm szépen akkor ezt a tájékoztatást, és a prezentációra térünk át, az önkéntesen megjelenített tájékoztatás az élelmiszerekről. Itt is szerepel néhány kérdés. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Zomer képviselő, Pallucci úr és Stiles úr tettek fel itt kérdéseket, és mindhárman arra a jelentésre utalnak, amelyet 2017 végéig kell a bizottságnak elfogadnia. A prezentáció és kifejezés kiegészítő formáiról, vagyis az önkéntes élelmiszerinformációról. Mindhármuk kérdésére válaszolva először is pontosítanám, hogy a bizottság megvizsgálja-e a közelmúltban Franciaországban elfogadott modellt. Szeretném pontosítani, tisztázni, hogy a jelenlegi helyzetben az egyetlen rendszer, amely elfogadott és működik a piacon, és amely eleget tesz, pontosabban, amelyik az információ, a tápértékeket tartalmazó információ kiegészítő formájának nevezhető. Az Egyesült Államokban hatályos az Egyesült Királyságban alkalmazott jelzőlámpa módszer. Egyéb rendszerek fejlesztése is folyamatban van, mint például a tápanyagokat tartalmazó, illetve megjelenítő francia rendszer, de a bizottság nem úgy véli, hogy ez a 35-ös cikknek megfelelne, hanem kiegészítő önkéntes információ. És van egy másik rendszer is, amelynek megvitatása és kidolgozása folyik hat multinacionális vállalat részéről, de ennek elfogadására nem került még sor. A piacon vannak egyéb modellek is, amelyek célja ugyanaz, nevezetesen könnyen elérhető, egyszerűsített információt kívánok nyújtani a fogyasztóknak a tápanyagokról, az összetételről, illetve a, a termék tápanyagra vonatkozó jellemzőiről, ez az északi rendszer például, az északi országokban alkalmazott rendszer, ugyanakkor ezek szigorú értelemben véve nem olyan rendszerek, amelyekre vonatkozna, amelyeket lefedne a 35-ös cikk. Az Európai Bizottság úgy döntött, miután megvitattuk ezt a kérdést, hogy annak érdekében, hogy átfogó jelentést nyújtsunk, amely tartalmazna egy részletes információt az ilyen rendszerek hatásáról. A jelentés hatáját ki kellene bővíteni úgy, hogy túl mutasson a jelenleg a piacon elérhető két rendszeren, ezért más rendszereket is meg kellene vizsgálnunk. A, fr- a francia Nutriscore rendszer, vagy az észak-európai országokban alkalmazott rendszert is figyelembe kellene vennünk. Továbbá emlékeztetnék arra, hogy az Egyesült Királyságban alkalmazott rendszer vonatkozásában tudják, hogy van egy kötelezettségszegési eljárás az Egyesült Királyság ellen, és ez még nem zárult le, ami azt jelenti, hogy a bizottság számára, amíg ez a kötelezettségszegési eljárás hatályos, nehéz lenne beépíteni a jelentésbe elemeket, amelyek eznek a rendszernek a hatására, vonatko- hatásaira vonatkoznának. Ezért úgy döntöttünk, hogy a jelentés elfogadását 2018 végéig elhalasztjuk. Remélhetőleg addig további információk lesznek birtokunkban arról, hogy a jelenlegi rendszerek milyen hatással vannak, addig pedig a bizottság a közös kutatóközpontot arra kérte fel, hogy végezzen el egy átfogó felmérést arról, hogy milyen közegészségügyi előnyei vannak a különböző termékeken megjelenített tápanyagokra vonatkozó tájékoztatásról. Ez alapján figyelembe tudjuk venni ennek a rendszernek a hatását is, amikor majd elkészítjük a jelentésünket. Azt is szeretném mondani, hogy van egy refit értékelés a rendeletről, ez is folyamatban van, és ez is hasznos információt nyújt majd, ugyanis azt kértük, hogy térképezzék fel a piacon elérhető különböző rendszereket. Elkezdtük tehát az előkészületeket, attól tartok, hogy túl korai lenne most még a jelentés megállapításairól információt nyújtanunk, és csak amikor lezárjuk ezt a munkát, akkor leszünk képesek arra következtetésre jutni, hogy szükséges-e a kritériumok harmonizációja Európai Unió szinten. Úgy gondolom, hogy ezeknél a kérdéseknél volt egy további kérdés, ami a 36-os cikk 3-as bekezdésére vonatkozik. 36-os cikk negyedik bekezdésére, amely azt követeli meg a bizottságtól, hogy delegált jogi aktust fogadjon el egyéb önkéntes információkra vonatkozóan. Ez a 36-os cikk négyes pontja. A bizottságnak ennek értelmében szükséges delegált jogi aktusokat elfogadni, hogy harmonizálja a az információt tartalmazó címkét a vegán, illetve vegetáriánus fogyasztók számára, illetve a konkrét fogyasztói csoportok számára. A kérdés arra vonatkozott, hogy a bizottság szándékozik-e más jogi aktusokat elfogadni, delegált jogi aktusokat, hogy harmonizált kritériumokat fogadjon el egyéb önkéntes információkra vonatkozóan. A válaszom ezzel kapcsolatban az, hogy nem áll szándékunkban. Ugyanakkor ez eh, nem jelenti azt, hogy amennyiben ez szükséges, ezt megtennénk. Ugyanakkor ebben a szakaszban nem állapítottuk meg annak szükségét, hogy eh, ilyen jogszabályok elfogadása szükséges lenne-e. A 36-os cikk 3-as bekezdése értelmében. Köszönöm szépen. Észrevételek vannak ezzel kapcsolatban. Zomer asszony. Nagyon meglep, hogy a bizottság nem úgy véli, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő nemzeti ö, címkézési rendszerek veszélyeztetik a belső piacot hiszen gyakorlatilag az élelmiszeripari ágazat 99%-a KKV-kből áll. Hogyan tudjuk majd a jogbiztonságot szavatolni ezen KKV-k számára, hogy az Unió más tagállamaiba exportálhassák termékeiket, ha egyszer a bizottság azt mondja, hogy ez a nemzeti rendszer, a Nutri-Score például Franciaországban nem is tartozik a 35-ös cikk hatájába, éppen ezért engedélyezhető. Ez de facto gyakorlatilag egy kötelező, egy kényszerítő jellegű rendszer, más főigazgatóságok nem avatkoznak be, hiszen ez egyértelműen torzítja a belső piacot, és az egész rendelet pontosan azért született, hogy az élelmiszerek címkézését, a kötelezően megjelenítendő információkat egységesítse, hogy a belső piac jobban működjön ezen a területen. Mindenek előtt azt szeretném tudni, hogy a bizottság a ellenőrzi ezeknek a rendszereknek a tudományos hátterét, hiszen a rendelet ezt is előírja, vagy a bizottság azt mondja, hogy nem, nem tartozik a 35-ös cikk hatájába, tehát a tudományos hátteret, a címkézési rendszerek tudományos hátterét nem kell megvizsgálnunk, ugyanis ezzel gyakorlatilag önkényes rendszereket hagyna jóvá a bizottság, akkor akár bármit odaírhatnánk, akár egy lila cipőfűzőt is megjelenthetnénk a terméken, de ez nem fogyasztónak szóló információ, nem erre törekedtünk, amikor ezt a jogszabályt elfogadtuk. Nikola Kopulos asszony, köszönöm szépen. Szeretném pontosítani, hogy a bizottság értékelte volna azt, hogy arányosak ezek az intézkedések, még akkor is, hogyha a 35-ös cikk hatájába tartoznak, vagy a 36-os cikk hatájába, ugyanis a 36-os cikk értelmében tájékoztatták a bizottságot erről az intézkedésről, méghozzá az értesítési eljárásban foglaltaknak megfelelően a műszaki szabványokra vonatkozó irányelv értelmében. Egyéb bizottsági szolgálatok részt vesznek ebben a folyamatban, különös tekintettel a DG Grow vezető szerepet töltött be az értékelésben, és más bizottsági szolgálatok, beleértve a jogi szolgálatot, szintén részt vettek. A 35-ös cikk alapján kidolgozott rendszereknél a bizottság lehetőséget nyújt a tagállamoknak, hogy elfogadjanak egy nemzeti rendszert. Erre lehetőség nyílik, még akkor is, hogyha a 35-ös cikk hatája alá tartozik. A tagállamok elfogadhatnak ilyen rendszert, és ezt követően vannak különböző kritériumok, tehát nem szabad, hogy diszkriminatívak legyenek, illetve az áruk, termékek szabad áramlását nem szabad, hogy akadályozzák. Az igaz, hogy az Európai Bizottság nem vizsgálta meg azokat a kritériumokat, amelyekre a 35-ös cikk vonatkozik, ugyanis a 35-ös cikken kívül vizsgáltuk meg jogi értelemben a helyzetet, de azt megvizsgáltuk, hogy az intézkedés arányos-e, szükséges-e, és ahhoz, hogy az intézkedés arányosságát megvizsgáljuk, figyelembe vettünk más intézkedéseket, illetve azok szükségességét, és a tudományos alapot is szemügyre vettük. Franciaország nagyon sok tudományos háttérinformációt nyújtott, felülvizsgálatot, áttekintést, összefoglaló tanulmányt arról, bizonyítva azt, hogy ez egy olyan intézkedés, amely működik, és a különböző kritériumok meghatározásáról is tájékoztattak. Ezek tudományosan megalapozott kritériumok. Franciaország egy bizottságot is létrehozott, egy irányító bizottságot, amelyben különböző testületek vettek részt, professzorok, különböző érdekelt felek, és az bizottság két-három alkalommal jelen volt megfigyelőként ezeken az üléseken. Ugyanígy észrevételeket is megfogalmaztunk a Franciaország által előterjesztett első tervezethez, és bizonyos változtatásokat kértünk annak érdekében, hogy ez az intézkedés ne legyen kötelező jellegű, mert önkéntes kell, hogy legyen, nem szabad ezt rá kényszeríteni az ágazati szereplőkre. Ezért azt kértük Franciaországtól, hogy a szankciókra vonatkozó rendelkezéseket törölje, és biztosítsa azt, hogy az élelmiszeripar szabadon dönthet egy ilyen rendszer alkalmazása mellett, de nem kötelező számukra a rendszer alkalmazása. Okay. Rendben, Zomer asszony. Volna egy további kérdésem a vegán és vegetáriánus élelmiszerekkel kapcsolatban. Nem tudom, jól értettem a bizottságot, amikor azt mondta, hogy nem tart szükségesnek lépéseket. A bizottság nem úgy gondolja, hogy ezeket az élelmiszereket definiálni kellene, hogy biztosítsuk, hogy azok a fogyasztók, akik ilyen megjelölésű termékeket vásárolnak, valóban vegetáriánus, illetve vegán élelmiszereket kapnak-e. Tehát egy definícióra volna szükség. Okay. Nos, szeretném leszögezni, hogy a válaszomban nem utaltam arra a konkrét kérdésre, ami a vegetáriánus és vegán élelmiszereket illeti. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a 36-os cikk harmadik bekezdésének listájához, ahol szabályokat kell hoznunk, további témákat nem kell hozzá tenni a, a vegán, illetve más ö, ö, lakosság kategória esetében a bizottság úgy ítéli meg, hogy nem akar további kategóriákat meghatározni. Ö, de mivel Türmes úr is külön kérdezett a, erről a vegetáriánus címkézésről, az elnök azt, hogy megengedi, akkor elmondhatom, hogy van jogi kötelezettség, nincs határidő, a bizottság a prioritást képező területekre összpontosított, és erőforrásaink is korlátozottak a bizottságnál, így nem tudunk vállalást tenni arra vonatkozóan, hogy mikorra fogadnánk el ezt az intézkedést. De mi is a jogi helyzet? Szóval az önkéntes címke, a vegetáriánus vegán eh, diétákra vonatkozóak az általános szabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Tehát a vegán élelmiszerre vonatkozó információ is világos kell, hogy legyen, nem lett félrevezető. Nemrégiben az Európai Bíróság is ítéletet hozott egy hasonló ügyben, a Tofután ügyben. Arra vonatkozóan, hogy a ö, tejipari termékek számára fenntartott kifejezéseket lehet-e mondjuk növény alapú termékekre is használni. De igazából most nem erre vonatkozott ez a kérdés, hanem a vegán kifejezés használatára. Viszont ez a bírósági uh, jogeset uh, útmutatásul uh, szolgál azzal kapcsolatban, hogy a vegetáriánus vagy vegán fogalom mikor félrevezetős, mikor nem. Mm, minden esetre tisztában vagyunk vele, hogy van egy kérés, hogy a vegetáriánusokra vonatkozó konkrét szabályokat készítsünk, és javítsuk a és mihelyt javul az erőforrás ellátottságunk, akkor a bizottság eleget fog tenni ennek a kötelezettségnek. Elnök, remek, köszönöm. Akkor már csak egy pár kérdés van hátra. Egyrészt a mentességi rendelkezések kérdése a rendeletben. Vissza is adnám a szót. Igen. Susan Melior asszony tette fel a kérdést a mentességekre vonatkozóan. Ugye a szeszesi talók címkézéséről van szó, az összetevőket, illetve a tápértéket tekintve mit fog tenni a bizottság 2018 márciusában, amikor az iparág előáll az önszabályozó javaslatával. Nagyon hasznos megbeszélést tudtunk tartani néhány héttel ezelőtt eh, Zomer asszony által szervezett eh, találkozón az iparák képviselőivel nagyon sok eh, kérdésre választ kaptunk. Az a benyomásunk, hogy ez az ágazat jól működik, megpróbál megoldásokat találni, illetve javaslatokat tesz, bár vannak problémák és nehézségek, és nagyon sok kérdés vetődik fel. Vannak olyan specifikus problémák, amelyeket a meglévő szabályozás keretein belül lehet rendezni. A bizottság jelentése egyértelműen tartalmazza, hogy a jobb szabályozási szabályok alapján, hogyha úgy ítéljük meg, hogy nem megfelelő az önszabályozás, akkor javaslatot fogunk tenni, ez egyfajta nyomásgyakorlás az ágazatra, hogyha ők nem tudják megoldani, akkor kötelező szabályok lesznek. Tehát először meg kell vizsgálni, hogy az ágazat milyen javaslatot tesz, nyilván figyelembe vesszük, hogy hányan csatlakoznak, mekkora az ágazat elkötelezettsége, kiért egyet a megközelítéssel, hiszen az egész szektorra ki kell terjeszteni. És nyilván készen állunk arra, hogy további egyeztetést folytassunk az ágazattal, illetve az érintett felekkel, hogyha adaptációra van szükség. Tehát nem arról van szó, hogy az ágazat március 1-én tesz egy javaslatot, és a bizottság rögtön bejelenti, hogy elégedett vagy elégedetlen. Tehát további egyeztetések következnek nagyon átlátható módon az összes érintett féllel. Köszönöm szépen! Ha jól látom, nincs kérdés. Kádenbach asszonynak van. Mikrofon nélkül. Egy kiegészítő kérdést szeretne feltenni? Amennyiben ez nem ehhez a témához tartozik, akkor először zárjuk le a listát. Az utolsó kérdés az olyan szabályokra vonatkozik, ahol nincs határidő. Köszönöm, igen, ez egy általános kérdés, a bizottságot emlékezteti a jogi kötelezettségeire a különböző témákban, területeken. Például az adag méretek meghatározása, az olvashatóság kritériumai, a vegetáriánus termék definíciója, illetve a konkrét fogyasztói csoportok referencia értékei, például gyerekek. Általánoságban azt mondanám, hogy tisztában vagyunk ezekkel a kötelezettségekkel, nem kérdőjelezzük meg őket, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a prioritásokat kezeljük először, ahogy jeleztem, nem vagyunk elegen, elég nagy a leterheltség címkézésnél, például az eredet címkézés nemzeti értesítéseivel két-három ember foglalkozik összesen, elég komoly jogi és politikai vonatkozásai vannak ennek, elég nagy a munkateher úgy gondolom, hogy a vegetáriánusokra, illetve az olvashatóságra vonatkozóan már adtam választ önöknek, ami az adag méreteket illeti, az ágazattal egyeztetve, ugye az ágazat többször megpróbálta az adagokat meghatározni, és mi ösztönöztük is őket, hogy kezdjenek el foglalkozni ezzel, hogy a jelenlegi gyakorlatot tekintsék át, az adag méret meghatározás vonatkozásában, és hogy ez lehetne az alapja egy jövőbeli bizottsági intézkedésnek. Nehéz feladat ez a bizottság számára, az iparág ismeretei nagyon hasznosak lehetnek, nagyon jól jöhetnek számunkra. Ami a referencia értékeket illeti a konkrét fogyasztói csoportokra vonatkozóan, például gyerekekre vonatkozóan, az élelmiszeripari cégek használhatnak referenciaértékeket ilyen csoportokra vonatkozóan, hogyha a nemzeti szabályozás ezt lehetővé teszi, de miért kell ez nemzeti szabályozás? Azért, mert tudományos alapra van szükség, és az EFSA még nem véglegesítette szakvéleményét. Az összes mikro tápanyag konkrét csoportokra vetített referencia értékére vonatkozóan, tehát ilyen általános lakossági referenciaértékek vannak csak, illetve a csecsemők és kisgyermekek a 609 per 2013-as rendelet alapján. Tehát ennek alapján járunk el, és mihelyt a tudományos munka elkészül, akkor az összes mikro tápanyag esetében meg lesz a referencia érték. Köszönöm, Zomer asszony. Köszönöm volna az adagok méretével kapcsolatban egy további kérdésem. A bizottság tudja, hogy erre többször rákérdeztem már, mikor foglalkozik a bizottság az, adatok, az adagok méretének kidolgozásával az ezzel kapcsolatos előírásokkal. Többször azt kaptam az elmúlt évek során, hogy ezzel nem fogunk foglalkozni, mert nem sürget az idő, nem akarunk ezzel foglalkozni, ezért nem foglalkozunk vele, ezt a választ kaptam több alkalommal az elmúlt évek során a főigazgatóságtól. Emlékeztetnék arra, hogy ez a rendelet már hat éve hatályban van, 2011. novemberében lépett hatályba, most pedig előállt egy olyan helyzet, hogy a hat legnagyobb élelmiszeripari vállalat egy további kiegészítő tájékoztatási címkézési rendszert tervez az adagok mérete alapján, amit megint ők maguk fognak kigondolni, és ha már ideig jutottunk, és ennek egyébként semmi köze nincs ahhoz, hogy az ágazat azt fontolgatná, hogy hogyan lehetne meghatározni az adagok méretét úgy, hogy megfeleljenek a rendeletnek, ha már odáig eljutottunk, hogy a hat fő globális szereplő számításokat végez az, adatok, az adagok méretéről, lehet, hogy egy kicsit karcsúsítják majd a termékeiket, olyan adagokkal dolgoznak, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Ezt szeretnénk elkerülni, ezt akartuk elkerülni, amikor azt kértük, hogy a bizottság határozza mindezt meg. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen prioritást kell élvezzen a bizottság számára. Fontos, hogy gyorsan meghatározza az adagok méretét. Noha tudom, hogy ez sok munkát jelent, és azt is tudom, hogy a bizottság talán nem rendelkezik kellő humán erőforrással, de mindenképpen cselekedni kell. És nem értem, hogy miért kerülik meg továbbra is ezt a kérdést, mondván, hogy az ágazat majd ezt elintézi. Nem látnak kockázatot abban, hogy az ágazat, illetve az ágazat bizonyos szereplői ezt a jogi hézagot megpróbálják majd a saját céljaikra kihasználni, tehát megpróbálnak visszaélni ezzel? Thank you. Uh, you want to react? No. Köszönöm, nem tudom, hogy szeretne-e eh, egy kérdést eh, megfogalmazni. Kádenbach asszony, az én kérdésem egy kicsit más eh, irányba mutat. Az elmúlt időben két kérdéskört vitattunk meg, az összetételek módosításáról és az ezzel kapcsolatos címkézési kötelezettségről vagy ennek hiányáról beszéltünk. Az európai belső piacon vannak termékek, amelyek optikailag ugyanúgy néznek ki, ugyanis ugyanakkor, ha közelebbről szemügyre vesszük őket, akkor az összetételük más, és ez a fogyasztó számára érthető is, az a tájékoztatásból felismerhető, ugyanakkor első pillantásra nem feltétlenül ismerhető ez fel. Különböző tagállamok, illetve különböző régiók különböző recepteket használnak fel, különböző elkészítési eljárásokat. Lehetőség van-e arra, hogy a fogyasztó, anélkül, hogy minden egyes csomagolásnál el kell, hogy olvassuk a hátsó oldalt, meggyőződhessünk arról, hogy ez a termék egy konkrét piacnak szól, osztrákként például mondjuk Ausztriának, vagy inkább Magyarország a preferált piac, illetve a második kérdésem egy hasonló irányban mutat. A cukor kvóta óta attól tartunk, hogy a, az izoglükóz felé haladunk, és a termékeket így más módon állítják elő, a cukorépa helyett az izoglükóz felhasználásával. Fogyasztóként fel kell -e ismernem minden egyes terméknél, ahol adott esetben izoglükóz szerepelhet, ezt fel kell -e ismerjem, illetve van -e egyfajta tájékoztatási kötelezettség. Gondoltak-e arra, hogy ezt valamilyen formában feltüntetik, amennyiben egy eh, már régebb óta a piacon levő termék eh, összetétele nem ismerhető fel azonnal. Tehát az embernek megvan az az érzése, hogy eh, tudja, hogy mit vásárol, de ha változás következik be, ezt kötelező feltüntetni, kötelező megjeleníteni azt, hogy más módszer alapján állították elő a terméket. Köszönöm. Ha készen áll, parancsoljon. Mm, attól tartok, hogy nincs a jelenlegi szabályok értelmében ilyen kötelezettség, nem e, kötelező feltüntetni az, elké- az elkészítés módjának megváltoztatását, csak az összetételeket kötelező feltüntetni. Tehát megkövetelni a gazdasági szereplőktől, hogy e, a gyártás, az előállítás e, új megváltoztatott módját fel tüntessék, ez egy jogszabálymódosítást tesz szükségessé. Észrevettük, hogy az allergén összetevőkkel kapcsolatban önkéntes alapon ezt gyakran feltüntetik a gyártók. Tehát ez egy új kérdés, amit fontolóra lehet venni megfontolhatjuk a jelenleg hatályos jogszabályok hatékonyságát, de ez egy új jogszabálykeretet tesz szükséges, jelenleg jogszabályok értelmében ez nem lehetséges. Köszönöm szépen! Ezzel akkor véget is ér a mai munkánk. Szeretne visszatérni még egy kérdéssel? Nem kaptam választ még egyszer szeretném, ha a bizottság megerősítené, hogy valóban nem kezeli prioritásként azt, hogy meghatározza az adagok méretét, tekintettel arra, hogy a hat legnagyobb ágazati szereplő saját maga hoz létre adagokat, és határozza meg ezek méretét, és ezekre építve egy új címkézési rendszert kíván bevezetni. A bizottság nem gondolja, hogy ez egy ez hozzájárulhat ahhoz, hogy ügyesen megtévesszék a fogyasztókat, és most nem akarom azt hallani a bizottságtól, hogy ez a hetes cikk ellen szól, hanem a bizottság állásfoglalását szeretném. Miért véli úgy a bizottság, hogy az adag méretek meghatározása lényegtelen kérdés, és miért nem kíván a bizottság foglalkozni ezzel, több alkalommal jelezték, hogy nem kívánnak ezzel foglalkozni még a rendelet hatályba lépését követően hat évvel sem. Azt hiszem, hogy ezek után valamit kell válaszolnia. Nem szeretnék ellentmondani, joggal állíthatjuk, hogy a piacon új fejlemények figyelhetők meg, és van egy új kezdeményezés, amelyről nem tudjuk, hogy hova vezet, illetve vezete valamire. Tudomásom szerint ennek a rendszernek a kidolgozása még folyamatban van, tehát semmi garancia nincs arra, hogy mint olyan elfogadásra kerül. Az ágazat tudjuk, hogy a porciók, az adagok kérdését elővette, de az érintett felek közül vannak olyanok, beleértve a fogyasztókat, akik ezt nem tartják különösebben jónak. A bizottság nem fejtette ki ezzel kapcsolatban a véleményét, de felmerültek bizonyos kérdések arra vonatkozóan, hogy az adagok méretével kapcsolatos információkat hogyan lehet megjeleníteni. Megértem, hogy ez olyas valami, amivel foglalkoznunk kell, és ez egy jogi kötelezettség. Nem szeretném azt állítani, hogy nem fogunk ezzel foglalkozni. Minden, ami a rendeletben szerepel, az szükséges, és nem azért jöttünk, hogy azt állítsuk, hogy ez nem így van. A prioritásokat más prioritásokhoz viszonyítva határozzuk meg. Így dolgoztunk eddig is, vannak prioritások, amelyeket iránymutatások határoznak meg, illetve a bizottság kötelezettségei. Eleget kell tenni az átláthatósági eljárásban foglaltaknak, válaszolni kell az állampolgárok által feltett kérdésekre, tehát van egyfajta rutinszerű munkája a bizottságnak, és ehhez jönnek még a jogi kötelezettségeink a szerződések értelmében. Ezt tanulmányozzuk, minden tőlünk tehetőt megteszünk. Feljegyeztem a mai vitában elhangzottakat, ugyanis Zomer asszony felvetése egy legitim kérdés, és ezt továbbítani fogjuk a DG Sante és a bizottság illetékeseihez. Köszönöm szépen. Ha megengedi, még egy további kérdést feltennék, amelyet az imént nem mondtam el, de talán a bizottság tud ezzel kapcsolatban választ adni. A transzsírokkal kapcsolatban volt egyik egy előzetes hatásértékelés. Talán meg tudja válaszolni a bizottság azt a kérdést, hogy még ebben a ciklusban számíthatunk-e egy bizottsági javaslatra arról, hogy az élelmiszerekben mit teszünk, hogyan kezeljük ezeket a zsírokat. Ha jól tudom, a hatás értékelés megállapítja, hogy meg kellene határozni küszöbb értékeket, de ebben a ciklusban számíthatunk-e még egy javaslatra? Please. Tessé. Köszönöm. Valóban a hatástanulmányon folyik a munka, és úgy gondoljuk, hogy van rá esély, hogy a bizottság 2019 előtt javaslatot tegyen. Az a tervünk, hogy 2018 során javaslatot teszünk, hogy milyen formában, hogy ez egy együttdöntési aktus, vagy egy végrehajtási aktus lesz-e, azt még végig kell gondolnunk, de igen, megvalósítható, és ez ideig úgy terveztük, hogy a jelenlegi Európai Bizottság mandátuma alatt javaslatot teszünk. Van-e bármi más? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, ezzel zárul a mai munkánk, és november 27-én lesz a következő ülésünk.